Ja, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Kedves kollégánk, jó reggelt mindenkinek. Ez az utolsó költségvetési szakbizottsági ülésünk ebben a parlamentben. Legalábbis ez az utolsó hivatalos ülésünk, bár lesz még egy, egy rendkívüli ülésünk június 11-én, de először is most ezt azért úgy tekinteném, hogy a rendes munkavégzésünknek a végét jelenti. Az interneten meghallgatható és látható az ülés, hogy mely nyelveken, azt mindenki látja a dokumentumaiban, a Kobo Newsban, úgyhogy nem olvasom föl. Lenne egy bejelenteni valóm, a koordinátorok ülése, mivel nincs mit megbeszélnünk, ezért ezt lefújtuk, de azért azt hallottam, hogy egyik másik frakció mégis szeretné, hogyha összeülnénk. Ha ez így van, akkor gyorsan kérem, hogy jelezzenek felém, mert akkor a szakbizottsági ülés végén a kollégák itt maradhatnak, és akkor ők egyeztethetik azt az egy pontot, amiről szó van. Most pedig a jegyzőkönyvet illetően a szokásos eljárás, mindenki megkapta a jegyzőkönyvet, és hogyha az ülés végéig nincs ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. És akkor rögtön a négyes napi rendi pontnál tartunk, ami a kutatás és fejlesztés ellenőrzéséért, innentől kkv is felelős csoport. Sajnos az előadó nő, a 2015-ös költségvetésért felelős előadónő nincs itt, mert a terhessége utolsó három hónapjában van, és már nem repülhet, úgyhogy Also the monitoring group tehát a felelős csoport, amely kutatás és fejlesztés ellenőrzéséért felelős, beleértve a KKV-ket is. mint ahogy szokás, az ez évi költségvetését és a jövő évi költségvetését felelős előadók ki a felelősség, hogy megszervezzék, Anna Jensen és Kártia Gabalé, és a legutóbbi ülésükön a News-ban megtalálhatják, hogy kivett részt ezen a bizottság részéről is, és a többi részevő nevét is láthatják talán Ann ismertethetné, hogy milyen tanulságos következtetéseket vontak le az ellenőrző csoport munkájából. Sorry, I just arrived uh, from... Elnézést, most érkeztem egyenest a repülőtérről. A monitorozó csoportban a bizottsághoz tettünk fel kérdéseket, nem tudom, hogy a bizottság fog-e itt hozzászólni. Főként az új programok indításáról érdeklődtünk, arról, hogy a joganyagok késői elfogadása milyen hatása lesz a programok időben való el indítására, a másik pedig a méltányosság kérdése, hogyan tudjuk biztosítani a sima átmenetet, az ökkenőmentes átmenetet, valamint a KKV-k kérdéséről beszéltünk. Szerettük volna megkérdezni, hogy ez működni fog-e ez a program, összpontosítva néhány sorra a méltányosság, az adósság, a kutatásba és az innovációba való befektetés a KKV-k számára. Tudom, hogy most még korai erről beszélni, nehéz eh, részletesen beszélni arról, hogy hogyan fog ez eh, majd eh, lebonyolodni Gália Zabál tud többet arról, hogy mi lesz az eredménye mindennek, vagyis a kutatási és az innovációs programok alakulásáról, a KKV-kat illető programokról van szó. Szeretnénk tudni, hogy mi a bizottság véleménye erről, hogyan is fog ez alakulni. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog, amelyről szerettünk volna hallani, mégpedig arról, hogy hogyan fogják kezelni a KKV-kat specifikusan. És itt különösen az új programokról van szó. Azt is szeretnénk tudni, hogy hogyan látják az első tender kiírási gyakorlatot, milyen tapasztalataik voltak, hogyha egy kicsit lélegzethez jutok, akkor visszadnám inkább addig a szót az elnökasszonynak, és várom a bizottság véleményét a feltett kérdésekről. Äh, Megkérdezem a bizottságtól, hogy ki az, aki először szeretne válaszolni Anne Jensennek. Én senkit nem kérek fel erre, hanem kérem egymás között tisztázzák ezt. Okay. Frau Vorsitzende. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönetet szeretnék mondani hogy lehetőséget nyújtottak a bizottságnak, hogy a kutatásfejlesztési finanszírozásról hozzászólhatok. A DG Research-ből jöttem, a főigazgatónk nevében. Elnézést szeretnék kérni, mert részt szeretett volna menni, de éppen egy nyilvános meghallgatáson vesz részt itt a parlamentben az egyik kezdeményezésünket illetően. Több kérdést is kaptunk önöktől, főleg három kérdéskörben, a Horizon 2020-at illetően, az elérhető finanszírozást illetően, és a KKV-k támogatását illetően az új kutatási fejlesztési keret program keretében. Írásban már válaszoltunk, de röviden összefoglalnám, hogy mit is ami a Horizont 2020-as programot illeti, és azt, hogy jól kezdődött-e. Nagyon örülök annak, hogy jól kezdődött, mivel megfelelően készítettük elő az intézmény közé tárgyalásokon, ezért a 2014-2015-ös munkaprogramokat már elfogadtuk 2013-ban az első tendereknek az értéke 50 milliárd euró értékben. 2013. decemberében tettük közé ezeket a tendereket, már tizet lezártunk, és 27 a tenderek közül, majd még áprilisban zárul le. A kutatási közösség Európában vajon érdekelte? Mi úgy gondoljuk, igen, több mint 8000-en pályáztak a 47 tenderre, és most fogjuk kiértékelni a pályázatokat a peer review rendszer keretében nemzetközi szinten. A nagy érdeklődés jól mutatja, hogy az Európai Kutatási Innovációs Közösség mennyire érintett az EU-s finanszírozások elérésében. Ennyit szerettem volna mondani a Horizont 2020-ról, tehát ahogy mondtam, 8000-en pályáztak, de mivel még az értékelés folyik, ezért kiválasztott projektekről még nem tudok beszámolni. Ami a finanszírozást illeti köszönetet szeretnék mondani, hogy az elmúlt években támogattak a kutatási fejlesztési finanszírozást, főleg a több éves pénzügyi keretre vonatkozik ez, ahol nőtt a finanszírozás, önöknek is köszönhetően. Másrésztről viszont az éves költségvetéseket is illeti, ahol mindig számíthatunk önökre, hogy megvédik ezt a keretet. Ugyanakkor a bizottságnál egyre inkább tudatában vagyunk, hogy csökkenek a kifizetések. 2014-ben a többéves pénzügyi keret 7,5%-át tette ki az elkötelezettségek kerete, most pedig már csak 4,5%-ot. És ez a százalék még kisebb lett volna, ha önök nem támogatják a munkánkat. Ahogy tudják, a plafon az új többéves keretben még alacsonyabb, mint együtt, úgyhogy várhatóan romlik a helyzet. Az, hogy a kifizetéseket megkurtították, ez azt jelenti, hogy fontos intézkedéseket kell foganatosítanunk ahhoz, hogy a szerződéses kötelezettségeknek eh, eleget tudjunk tenni. Ide tartozok például az előfinanszírozási ráta csökkentése, az időpontok kitolása, azért, hogy a kifizetéseket a következő évre csoportosíthassuk át. Már csak 8 hónapunk marad a Horizont 2020-as stratégia előkészítésében. Egyértelmű, hogy a kutatási fejlesztési közösség érdekében struktúra és egyensúlyt kell találnunk de nagyra tartjuk az együttműködésüket az elmúlt években, és remélem továbbra is támogatnak minket. Itt Európa növekedéséről, munkahelyteremtéséről, versenyképességéről van szó. Most pedig a KKV-król hagy szóljak néhány szót. Ahogy ezt már jeleztem, még nem tudjuk az eredményeket, a 47 tendert, illetve nem tudjuk, hogy milyen százalékban vettek részt a KKV-k, de hogy említsek néhány pontot. Ami a támogatási mechanizmusokat illeti a KKV-k részére, a hetedik keretprogramot illetően legalább a költségvetés 15%-át a KKV-k támogatására kell fordítanunk. Örömmel számolhatok be arról, hogy sikerült ezt elérnünk, sőt, a költségvetésnek majdnem 17%-át szántuk a KKV-k együttműködésének támogatására. Különösen a nanotechnológiák és a biztonsági kutatások területén voltak aktívak a KKV-k, Itt több mint 20%-os volt a támogatottság. A közös technológiai kezdeményezésekben is a siker ráta meghaladta a 20%-ot. Ami a 20, 20 Horizont 2020-as stratégiát illeti. A bizottság egyre inkább a KKV-kra koncentrál a jogalkotási folyamatban. Van egy kiegészítő támogatási mechanizmusunk, amelyet a Horizont 2020-szal összhangban fejlesztettünk ki. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek az eszközök, mint például a már bevált KKV támogató eszközök, garantálni fogják azt, amit az Európai Parlament kért, hogy egységes megvalósítási struktúrát alkalmazunk. Az Eurostat 185-ös cikkének megfelelően a KKV-kat kiemelten támogatjuk, és ami még ennél is fontosabb, a Horizon 2020 keretében a KKV-kra költött pénzeket 15%-ról 20%-ra kell emelnünk, mert így kell megbírkoznunk az ipari vezető Ez több mint 8 milliárd eurót érint a kutatásfejlesztés területén. Végül azt hiszem, most beszámoltam arról, amit írásban is ismertettünk, úgyhogy várom kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is köszönöm. Ki a következő? Uh, thank you. <clears throat> My name is Christian Weinberger from Köszönöm, a DJ Enterprise-tól érkeztem, Christian Waldner a nevem. Azt kérték tőlünk, hogy beszéljünk a saját perspektíváinkról ennek az ügynek a kapcsán. Tisztelt elnök asszony, kedves európai parlamenti képviselők! Valóban a KKV-k igen fontos szerepet játszanak a kutatási és fejlesztési programokban is, sőt növekszik a szerepük. Igen sok elemet láthatunk a jelenlegi jelentésben is. Én csak négy konkrétumot szeretnék kiemelni ebben a kontextusban. Ezek egyébként mind kapcsolódnak az új keret kidolgozásához. Az első a pénzügyi eszközök kérdése. Ahogyan önök is tudják, itt egyfajta kiegészítő jelleg mutatkozik a különböző pénzügyi eszközök között, amelyeket az új időszakra terveztünk. Igen nagy fontosságot tulajdonítunk a érintett felekkel való a kapcsolatunk során annak, hogy legyen pénz, és hogy ez az addicionalitás valóban létezzen, tehát különböző lehetőségek a KKV-k számára, hogy finanszírozást nyerjenek, és ezzel a hatékonyságot és a lehetőségeket növeljük. Mi reméljük, hogy a tárgyalások során sikerül majd főként a befektetési alappal kapcsolatban egyességre jutni még a nyár előtt, és ezt alá tudjuk írni majd. Aztán a második pont részben kapcsolódik az EASME ügynökség megnövekedett szerepéhez, hiszen ez most koncentrálja a KKV-k számára mm, létrehozott programokat, főként a humán erőforrások területén, Sajnos nagyon későn fogadták el ezeket a programokat tavaly, úgyhogy még továbbra is a munkatársakat keresik. A struktúrák már léteznek, de az emberek még nem feltétlenül dolgoznak a megadott munkahelyeken, legalábbis nem olyan formában, ahogyan mi azt szerettük volna. De ettől függetlenül az, hogy minden egy helyen található, nagyon jó perspektívát nyújt, arra vonatkozólag, hogy a KKV-kra valóban fókuszálni tudjunk a jövőben. Szeretném kiemelni azt az új elemet is, amely a következő 7 év folyán, folyamán nagyon fontos lesz. Ez a KKV-kra vonatkozó új eszköz, amely egyfajta újdonságot jelent az innovatív KKV-k munkájának támogatásához. Itt az új szolgáltatások, új termékek előállításával foglalkozó KKV-kra vonatkozik. Mi még dolgozunk azon, hogy hogyan nézzen ez ki majd részleteiben. Vannak nehézségek is, ezeket túl kell jutnunk, de nagyon örülök annak, hogy beszámolhatok arról, hogy egy hónappal azután, hogy az első pályázatot megnyitottuk, már 320 ajánlat szerepel a rendszerben, tehát valószínűleg az első értékelés június elején fog megkezdődni, és addigra talán már ezres lesz a szám de természetesen meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan is fejlődik ez az egész helyzet. De nagyon érdekel bennünket mindez. És az utolsó gondolat a kifizetési előirányzatokra vonatkozik, illetve a nehézségekre, amelyek ehhez, ezekhez kapcsolódnak. Voltak 2013-ban problémák az ügynökségek kapcsán, hiszen itt egy nagyon megszorító politika volt jellemző, és nagyon sok kifizetés egyszerűen nem valósult meg. Ugyanis nem tudták az ügynökségek betartani a határidőket, mert egész egyszerűen nem érkezett meg a pénz. 3%-ról ez 9%-ra növekedett, ez a nem rendelkezésre álló pénzek aránya 2013-ban. A bizottság egész egyszerűen nem tudta ezeket a kifizetéseket megtenni, Úgyhogy most különböző új stratégiákat vetettünk be annak érdekében, hogy ez ne legyen így. Az illetékes főigazgatóságok megtették munkájukat. Az egyik eszköz az az, hogy a határidőket kitoljuk az előfinanszírozásra vonatkozólag. Tehát, hogy a következő év költségvetéséből lehessen az előirányzatokat kifizetni, de ez igazából csak elhalasztja az egész problémát a következő évre, tehát ez nem igazán jó hatás, és ezért aggódunk mindennek a hatása miatt. Tehát azt hiszem, hogy ennél sokkal okosabb megoldásokat kell keresni, mint hogy csak előre toljuk a problémát ugyanis mi tényleg hatást szeretnénk elérni a programokon keresztül, és minél hamarabb, és éppen ezért nem jó az, hogyha egyszerűen halasztjuk a problémát, és eltoljuk magunktól a problémát. És természetesen a jelentéssel kapcsolatban várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. A következő. Tessék. From the European region. A regionális fejlesztési alaptól jöttem. Itt néhány gondolatot szeretnék kiemelni a hetes keretprogrammal kapcsolatban tehát, hogy a gyakorlatban a strukturális alapok, illetve a befektetési alapok hogyan támogathatják meg a KKV innovációs és kutatási tevékenységét. A legfontosabb eszköz ennek érdekében az úgynevezett earmarking conditionality, tehát egyfajta átmenetet szeretnénk elérni a régiók számára, hogy pántlikázni tudják a 60, 80 vagy 50 százalékát a teljes rendelkezésre álló alapoknak, a KKV-knak, az információtechnológia, illetve az energia hatékonysági és megújulás, vagy megújuló energiaforrásokra vonatkozó innovációs tevékenységekre. 110 milliárdról van szó, 20, ebből 23 ö, lenne az energiahatékonyságra vonatkozó, és ö, az ICT-re, illetve a KKV-kra 80 ö, milliárd jutna. Aztán van egy második feltételesség, amely számunkra kritikusan fontos, ez pedig nem más, mint a smart specialization, tehát az okos specializációra vonatkozó stratégia. Tehát amennyiben nem ilyen típusú stratégiát alakítanak ki a jelentkezők, akkor nem fognak tudni élni a strukturális alapokkal. A legtöbb, tehát több ezer um, KKV, illetve hogy több ezer cég, ezeknek nagy része KKV jelentkezik arra, ezekre a programokra, és uh, meg kell uh, mondják azt, hogy hogyan fogják felhasználni a pénzeket. Az új uh, rendeletben ott van a 65-ös cikk, amely a közös finanszírozást is megengedi, például a Horizont 20 vagy 2020-szal összevont finanszírozást, és ennek az a célja, hogy módszertani eszközöket dolgozzunk ki a az Európai Parlament által javasolt kísérleti terveken kívül, tehát itt egyfajta létrát kívánunk az a kiválóságokhoz biztosítani a Horizont 2020-on keresztül. Főként olyan régiókról beszélünk, KKV-k kapcsán, amelyekben nehéz a helyzet, illetve a bizottságon belül az, ú, az új iránymutatásokat dolgozzuk ki a szinergiákra vonatkozólag a végső kezde, kedvezményezettek számára, tehát hogy hogyan lehet majd hatékonyabban kidolgozni ezeket a programokat, mint a múltban. Ezen kívül fontos a komplementaritás, a kiegészítő jelleg, a szinergiák, a bizottság, a KKV-k, a kutatás és fejlesztés szempontjából egyaránt. Éppen ezért a közös rendeletben az Európai Regionális Alappal kapcsolatban azt kérjük az irányító hatóságoktól, hogy írjanak tervet arról, konkrét tervet részletesen, hogy hogyan kívánják ezeket a célokat megvalósítani. Köszönöm, az utolsó az én listámon a DG ECFIN-től érkezett. Öné a szó statement, uh, an introductory statement only to answer questions. Bevezetőt is tartsak, vagy uh, csak válaszoljak a kérdésekre. Ha akarják, akkor tudok egy kis elővezetést is tartani, de ha nem szükséges, akkor megválaszolom a kérdéseket. Rendben, akkor először az előadónak, az ezévi költségvetését felelős előadónőnek tenném fel a kérdést, van-e kérdése, de közben fölteszem a sajátomat is. Önök közül többen említették azt, hogy nagyon kicsi, túl kicsi a költségvetés, különösen a kifizetéseket illetően. Nem értem. Mit tesznek a főigazgatóságon, hogy meggyőzzék a költségvetési főigazgatóságot arról, hogy a következő költségvetést illetően más legyen a helyzet, és ezt elkerüljék, hogy nem mindig ugyanaz legyen a probléma. Akkor Anna? Uh, I think also now... Igen, én is úgy gondolom, miután meghallgattuk a magyarázatokat, az új programok legelején tartunk, de a mi gondunk figyelembe véve a fizetési kapcsolatos helyzetet, a megszigorításokat. Szeretnénk tudni, hogy az előfizetések eh, hogy is állnak. Manapság eh, ma az előfizetések is eh, re is kevesebb pénz van, és ez a mi legfontosabb gondunk. Az önök által adott válaszok nincsenek benne az anyagainkban, és ezeket az interneten fel kellene vinni. Köszönöm a válaszokat, mert igen, kiterjedtek voltak, és áttekintést nyújtottak arról, hogy hogy is állnak önök a programokkal, sőt, még példákat is adtak a KKV-kra vonatkozóan, és azzal kapcsolatosan is, ami már teljesült. Igen, hasznosnak tartom ezt a magyarázatot, és fontos, hogy ez az anyag a nagy nyilvánosság számára is elérhető legyen, meg azok számára is, akik majd minket követnek, hiszen a folytonosságot biztosítja a programok terén. Köszönöm ezt az igen részletes magyarázatot, a válaszokat, és azt is, hogy áttekintést adtak arról, hogy az új programok mire is irányulnak, és mi történt eddig a KKV-kkal kapcsolatosan a kutatás és az innováció terén. Nagyon-nagyon jó anyag ez. Nincsenek különösebben további kérdéseim, hanem a fő problémám a kifizetések kérdése. Jó. Mielőtt rátérünk erre, hagyj közöljek valamit. Tegnap este a titkárság, már a főtitkárs, a fő igazgatóság részéről kiosztotta a tagoknak a válaszokat, de még nem kaptuk meg. ilyen. I, uh, also found... Köszönöm, Juta. Én is bátorítónak tartom. 47 program, 8000 kérelem érkezett a programok jók, ezt mutatja, hiszen nagy az érdeklődés. Ami a kifizetéseket érdeti, a kérdésem többé kevésbé ugyanaz, mint amit Anna kérdezett. Kell-e kamatot fizetni akkor, hogyha nem sikerült a kötelezettségeknek eleget tenni? Köszönöm, ez is nagyon fontos, mert különben minden megdrágul. Ingeborg. Köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes információ volt számomra, hogy megpróbálják a kutatási alapokat a struktúrás alapokkal összeegyeztetni, erről már régóta álmodunk itt. A kérdés az, hogy most, amikor a jogalkotás már megtörtént, most mit tehetünk? Tehát milyen irányba haladnak, mert a jogszabályok az irányelvet illetően már előre haladtott állapotban vannak. A Lisszaboni stratégiát elemeztük múlt héten, és akkor azt láttuk, hogy az alapokat nem megfelelően a Lisszaboni stratégiának megfelelően kezelték, és akkor mi azt mondtuk, hogy ha így folyik ez tovább, az Európa 2020-as stratégia kudarcot fog vallani. Ezért tettem fel a kérdésemet. Köszönöm, Ingeborg, most Iváló. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Van néhány kérdésem. Először is a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatosan a bizottságtól hallottunk erről, és ezt gondosan követjük. Tudjuk, hogy nagyon hamar lesznek ezzel kapcsolatosan problémáink. Önök elmondták, hogy sikerül a pénzhiányt áthidalni, a határidők hosszabbak, és csökkentették az előfizetéseket, de ez nem tudja megoldani a problémákat. Önök mire számítanak az év végéig és a jövő év elején, ami a pénzhiányt illeti? de szeretnék gratulálni egyben a bizottságnak ahhoz, hogy gyorsan elkezdett dolgozni az új pénzügyi költségvetési rendeleten, ami a kutatást és a kifizetés, a kutatást és az innovációt illeti, és a második kérdésem pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos. Történtek-e tanulmányok arról, hogy mi a helyzet a startuppal és azokkal a cégekkel, amelyek európai alapokat akarnak felhasználni az elinduláshoz, önök együttműködnek a vállalkozásokkal, az egyetemekkel? Mi a helyzet a KKV-kkal, azokkal, amelyeket európai pénzekből finanszíroznak? Az előző kérdéshez kapcsolódik a következő. A KKV kapcsolódása az egyetemekhez, vagy más vállalatokhoz, iparágakhoz részt vesznek -e, helyet kapnak-e a kutatási iparon belül. Nem látom, hogy más is szeretne még kérdést feltenni, úgyhogy aki úgy érzi, hogy felelős a választásért, tessék. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Kedves elnökasszony, köszönöm szépen, hogy feltették azt a kérdést. Mi szerint a késedelmes kifizetésekre kiszabtunk-e büntetéseket? kamatokat. Nyilvánvalóan az az elsődleges célunk, hogy elkerüljük a késedelmes kifizetéseket, és nagyon jók az eredménytábláink ezt illetően, és igazából nem fizettünk kamatot késedelmes kifizetésekre, mert próbáltuk betartani a határidőket. Igazából ez a B-terv, csak a legrosszabb esetben alkalmazzuk, ami azt a kérdést illeti, hogy eleget teszünk-e. Hát más opciót nem nagyon látunk, vagy mi történjen akkor, hogyha késedelmesek a kifizetések. Ami azt illeti, hogy mi történik a KKV-kkal, amelyek finanszírozást kaptak az EU-tól, az alapjainkból. Nyilvánvalóan a nyomonkövetésnek az a nagy kihívása, hogy szerződéses kapcsolatban állunk a KKV-kkal, és amikor az utolsó adagot is kifizettük, mi történik akkor. Nagyon nehéz számunkra eseti alapon megállapítani, hogy mi történt az elmúlt 5-10 évben az érintett KKV-kkal. De most a Horizont 2020-szal kapcsolatban a parlamentben is és a tanácsban is felmerült az, hogy mi indikátorokat valósítsunk meg, amik lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük még a későbbi időszakban is a KKV-kat. Ez nagyon fontos. Gressle asszony. Azt a kérdést illetően, hogy a kohéziós alapok és a Horizont 2020-nak mi az összefüggés? talán Landebass úr. Well, uh, actually, more than discuss... A, ami még ránk hárul, az a gyakorlati munka a terepen egy sor szemináriumot szervezünk, például tegnap Bondban bemutattuk a végső kedvezményezettek számára, hogy milyen haszna van a szinergiának, útmutatót adtunk nekik, bemutatva, hogy mi, ter- mi történhet a terepen. Ami pedig az induló vállalkozások számára nyújtott támogatást illeti. Azt mondhatom el ma a parlamentnek, hogy a legújabb értékeléseink szerint 2007 és 2012 között a strukturális és befektetési alapok 503 ezer induló vállalkozást támogattak, és ezek üzleti és innovációs központok és ezt a munkát a vállalkozási főigazgatósággal együtt indítjuk, és azok a cégek, amelyek eh, elindultak és részt vettek eh, ebben a tevékenységben, sokkal <clears throat> magasabb szinten tudnak teljesíteni. Ezen cégek háromnegyede három éven túl is működik, de még ezt a számadatot ellenőriznem kell. Ezt az üzenetet megerősítem. Ezt csomag tervként kell látni. 80% az én adatom, a normál cégekkel szemben, amelyeknél csak 50% ez az adat. Különböző klasztereken és egyéb programokon, Enterprise Europe programokon keresztül a vállalkozóknak több információt adunk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen, és ezt elmondjuk azelőtt, még mielőtt elindítják a vállalkozásukat, és ezt elszigetelten nem lehet végezni. Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, megkérdezték, hogy előfordulhat, hogy minden évben ez a helyzet áll elő? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez évről évre egyre rosszabb, hiszen az új év költségvetésének egy részét az előző év fennmaradó kötelezettség vállalásainak teljesítésére fordítják. Ami a kamatot illeti, ez 9 százalék, 9 százalékos a késedelmes fizetés, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy kérjen kamatot ezután. A kis szégeknek nehéz bírósághoz fordulni, és kikényszeríteni ezen jogot. A bizottság olyan nagy, sokan nem mernek, nem merik a, a kamatot kérni, de hát az a helyzet, hogy a tény, hogy tartozunk nekik, ez már önmagában véve nagyon rossz dolog. A költségvetési igazgatóság belüli kollégákkal szemben, mi mindig kérjük előre a pénzt, de nem kapjuk meg a pénzalapokat. Tavaly május 15-én ez már előállt, mert hiába módosították a költségvetést, ez nem volt sikeres. Május 15-én le kellett állítanunk néhány kifizetést, olyan kifeje, kifizetéseket, amelyek esedékesek, amikor már elindult projektekről van szó, mint az Enterprise Europe hálózat, akkor az év közepén, május 15-én kellene fizetni, de nem volt pénz, azután megérkezett az első módosítás, újból elkezdtünk fizetni júliusban, majd pedig az év második felének vége fele megint gondjaink voltak. Novemberben azután megint tudtuk folytatni a kifejezést, a befagyasztott alapok ból azután tudtunk kifizetni, tehát egyre súlyosabb a helyzet. Ingeborg kiegészítő kérdés. Igen, én még mindig nem értem. Mi lenne a szinergia a kutatási alap és a struktúrás alapok között? Én több mindent el tudok képzelni, csak már látom, hogy a jogszabályok már megszülettek. Ezért szerintem, ha a struktúrás alapokba investálunk, az olyan, mintha betonba investálnánk, pedig nem ez a célunk. Úgyhogy szeretném, hogyha az irányvonalak, amik a szinergiákra vonatkoznak, ezek nyilvánosak lennének, hogy mit tesznek tulajdonképpen. És akkor a kutatási főigazgatóságtól kérdezem, a kutatási keretprogramhoz megvan az elég személyzet, van elég alkalmazott, hogy kezeljék ezeket az alapokat? Igen? Nos, a válasz egyszerű, sosincs elég emberünk. Kresszlászony. Mint tudja, igen, gondosan elemeztük ezeket eh, a részleteket. 30%-kal nőtt a költségvetésünk, de a bizottság eh, úgy döntött, hogy 2014 eh, és 20 között 5%-kal csökkenti az alkalmazottak számát. És ennek következtében tavaly elfogadtunk egy közleményt a feladatok delegálásáról, a kutatási és finanszírozási instrumentumokról, amelyeket különböző ügynökségeknek delegálunk. Ez szándékos választás volt, mert a bizottság főigazgatóságának, főigazgatójának a szakpolitikák kidolgozására kell összpontosítani, és a végrehajtó ügynökségeknek kell eh, a további munkát eh, végezniük, de ami a kutatási innovációs programokat illeti a végrehajtó ügynökségek eh, részéről, és az egyébként a költséghaszon elemzés eredménye, ezt egy harmadik fél végezte, ebben az esetben hatékonyabb. És a bizottság éppen ezért határozott úgy, hogy a kutatási innovációs programokat, Horizont 2020 és más programokat is delegálja ezeknek az ügynökségeknek, azért, hogy végrehajtsák ezeket az említett keretprogramokat, az 5%-os személyzet csökkentés mellett. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. úr. Oké. Okay. Eh, Rendben. Minden eh, regionális eh, kutatási innovációs stratégia keretében, az okos programok keretében legyenek azok nemzeti vagy regionális programok, megkérjük az érintett kormányt arra, hogy dolgozzon ki egy fejezetet a szinergiákról, és ezt a következőképpen látni. Én a kiválósági programra utalnék szeretnénk egyelő esélyeket biztosítani azért, hogy versenyezhessenek a az egész európai területen a Horizont 2020-as programért, és így infrastruktúrát és berendezést tudunk nyújtani azoknak a régióknak, amelyek részt akarnak venni a Horizont 2020-ban, és van egy S-Free Map, Európai Kutatási Infrastruktúra, és amikor részt vesznek a Horizont 2020-ban, akkor arra bátorítjuk őket, hogy használják föl a pénzeket arra, hogy az kutatási eredményeket hogy tudják a gyakorlatban alkalmazni a Horizont 2020-on keresztül. Technológia átadásról van szó, szellemi tulajdonjog védelméről és más szakpolitikai lehetőségekről. Erre biztosítjuk őket, a kutatás a cél, de a lényeg az, hogy a piacra milyen hatással vannak ezek az erőfeszítések, a mi által adott, nyújtott pénzalapok alapján. A kut- az irányelveket önök dolgozzák ki, vagy ezek már elkészültek, és megküldik őket a régióknak? Ezek a, már elkészültek ezek az útmutatók, és nagyon hamar meg fognak jelenni a weboldalunkon a kollégák segítségével, mert most még a szolgálati konzultáció folyik. Van egy új cikk, a 13-as cikk, ami a szabályzatot illeti, az főigazgató a weboldalon feltünteti azokat a programokat, amelyek a szinergia és a kiegészítés részét képezik, és ezt a végső kedvezményezetteknek szállják. Köszönöm szépen akkor nem sokára az irányelveket az interneten is elol, elolvashatjuk, és hát mindenki a saját régiójában megnézheti magának, hogy az operációs rendszerek mennyire követik ezeket az iránymutatásokat. Van-e még kérdés, észrevétel? Nem? Akkor köszönöm, hogy eljöttek ide, és köszönöm, hogy válaszoltak a kérdéseinkre. Most pedig a következő napi rendi pontunk következik. Az ötös napi rendi pont. Ez a csodálatos trialógus, amely április másodikán zajlott le. A felelős előadónőnk nincs itt, nincs itt az elnök úr sem, de volt volt valaki közülünk, Iváló Kálfin, és ő beszámolhat arról, hogy mi történt a háromoldalú egyeztetésen, és aztán Jan a saját szavaival kommentálhatja ezt. Tessék, Iváló! Thank you, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Nem voltak meglepetések. A tanács is a bizottság is benyújtotta a saját kéréseit, iránymutatásait a trialógussal. Természetesen vannak különbségek a kettő között. Például az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az összes lehetséges intézkedést szeretnénk felhasználhatóvá tenni, és a költségvetés finanszírozására a jövő évre minden lehetőséget fel akarunk használni. Természetesen sokkal konzervatívabb hozzáállású a tanács. Ők azt mondják, hogy először a lényeget valósítsunk meg, és a jövőben az erőfeszítéseket ilyen módon összpontosítsuk. Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, a bizottság támogatta a és sőt, még tovább erősítette a parlament aggájait azzal kapcsolatban, hogy a kifizetések nem lesznek elégségesek, és vannak olyan konkrét témák is, amelyekről beszéltünk, és amelyek nyilvánvalóan megmutatkoztak, hogy például az Ukrajnára szánt összeg hogyan néz ki, 150 millióról van szó, nos hát ők azt mondják, hogy Ukrajna nem szerepel a költségvetésünkben, hát akkor más költségvetési sorokból kell elvenni a pénzt arra, hogy nekik adjunk, de már eleve kevés a pénz, tehát igazából olyan költségvetési sorokról elvenni pénzt, ahol már eleve nincsen elég, az tovább súlyosbítja a problémát. Nos, én azt hiszem, hogy nem lesz elég, túl, elég sok idő arra, hogy reagálni tudjunk. A bizottság azt is elmondta, hogy priorit politizálni akarnak, és úgy gondolják, hogy a politikák szintjén ennek látványossá kell vonul, ö, válnia, de sajnos az ukrán helyzet eléggé rossz, sőt egyre rosszabb, és világos az is, hogy ö, szavaznunk kell majd erről a kérdésről, de sajnos ez a költségvetés semmiféle további előre nem látható problémákra nem biztosít lehetőséget, hogy ezekre reagálni tudjunk, finanszírozni tudjuk ezeket a nehézségeket. Tehát azt hiszem, hogy a jövő év eleve nagyon nehéz lesz, és oda kell figyelnünk arra, hogy az európai költségvetés összes lehetséges forrását, contingency, margins, és így tovább mindent fel lehessen használni. Megegyeztünk az ütemtervben is, a főbb Mm, dátumokról, a költségvetési folyamatról. Június 11-én fogják bemutatni a, a bizottság részéről formálisan a költségvetést, és mi majd valahol, valamikor <laughs> lesz egy ülésünk, ahol erről, erre tudunk majd reagálni, és meg tudjuk hallgatni a biztosokat. Csak, hogy informáljam önöket, a bizottság kicsit át fogja rendezni a sorait, ugyanis hat európai biztos indul különböző választásokon, Lewandowski biztos is, úgyhogy ő fogja beterjeszteni a bizottság részéről a költségvetést, de egy másik biztos, talán Potocsnik, vagy ki tudja ki más, fogja felvenni az ő hatáskörét egészen addig, amíg új biztos ki nem neveznek a helyére. De ez persze majd a bizottság elnökétől függ. Aztán a DAB 1-ről is döntenünk kell, és hát ez majd az egyik tanácskozásunknak a tárgya lesz. Jan? Ehhez csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Egészen egyszerűen elképzel elképesztő az, hogy Ukrajnára nincs pénz, és a trialógusban ezt megerősítették. Aztán vannak itt ezek a a kiegészítő költségvetést a 2014-es költségvetéssel együtt fogják bemutatni, vagy miben állapodtak meg? Mert ha csak az egész akkor indul be, amikor az új parlament már dolgozik, akkor ez jó sokáig fog tartani. Válasz. Az én benyomásom az, hogy szeptember-októberről beszélünk. Elnök, hát... Jó. Van-e még kérdés? Ingeborg. Hát mivel Jan említette Ukrajnát, a Spiegel Online-ban olvastam, hogy az EU 30 alkalmazottját kiküldi Ukrajnába. Akkor meg kéne kérdezni tőlük, hogy milyen jogi alapon és mi a jó eget akarnak csinálni Ukrajnában. Úgyhogy ez tényleg érdekelne engem. Nem tudom, hogy hát valaki válaszolhatna erre. Jó lenne, ha feltehetnénk ezeket a kérdéseket. Elnök. A kérdés az, hogy nekünk kell feltenni ezt a kérdést, vagy a külügyi szakbizottságnak, Inge? Szerintem ennek nem a költségvetéshez van köze, hanem igazából az, hogy milyen külügyi támogatást kellene, hogy kapjanak. Válasz, hát ez mindenképpen pénzbe kerül, úgyhogy igen, nekünk jogunk van ahhoz, hogy feltegyük ezt a kérdést. Elnök, Izabel? Merci, madame la présidente, mais je profite. Köszönöm, elnök asszony. Gressz asszony által elmondatokat folytatnám, ami a költségvetést és a trialógust illeti, az ukrajnai választási misszió komoly gondot okoz, annak finanszírozása. Szerintem mozgósítani kellene Lewandowski biztost azért, hogy ezt a választási missziót finanszírozni tudjuk. Furcsa a helyzet, mert oda akarunk menni, de május 25-én nem tudjuk a küldetésünket ellátni, a megfigyelési küldetést, úgyhogy ez egy abszurd és nevetséges helyzet, nevetségessé válunk a többiek szemében, demokratikus dolgokat akarunk végrehajtani, és közben nincsen hozzá költségvetésünk. Lewandowski biztos kellene mozgósítanunk, ez sürgős, és a stabilitási eszközt is, hiszen arról van szó, ez a misszió, ez a küldetés létre kell, hogy jöjjön, és ezt finanszírozni kell, mert különben nevetségessé válunk. Uh, thank you. The, uh, first, uh... Hát először is. Ingeborg kérdésére válaszolnék a staff kapcsán. Nos, hát erre emlékeztetnék, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy 11 milliárdot ad Ukrajnának. Hát ugye itt van az EBRD és mindenféle más költségvetési források még, tehát azért itt az Európai Unió Ukrajna felé tett kötelezettségvállalásai kérdésében nagyon nagy növekedés lesz. De itt nem csak a büdzsé a probléma. A probléma az inkább az, hogy jó, honnan jön majd a pénz. Ami a stabilitást illeti, ugye ez a 150 millió, hát ez egy új lehetőség, pont erről beszélünk. Tudjuk, hogy nem lesz elég a pénz, már előre tudjuk ezt, tehát igazából csak a deficitet osztogatjuk mindenfelé. Akkor csak emlékeztetnek rá, a múltkor a koordinátorok ülésén döntöttünk, azt döntöttük el, hogy Lewandowski biztosnak küldünk egy levelet, hogy válaszoljon arra, hogy honnan jönne ez a pénz. És technikai szempontból hogyan kívánja ezt a bizottság megszervezni, hogy tényleg ki is fizethessék azt, amire elkötelezték magukat. Választ nem kaptunk a levélre. Ami azonban történt, és a frakciókat emlékeztetném erre, bizonyos frakciók a jövő heti eh, plenárison szóbeli kérdést fognak feltenni, és akkor muszáj majd válaszolnia. Úgyhogy valószínűleg várnunk kell. Jens, Nos, hát ez jó, szép. Ahogy Ivajló mondta az egész csomagot, illetően erre Inge azt kérdezte, hogy az Európai Unió az Ukrajnának megígért segélyeket hol akarja megjeleníteni. Hát, kedves kollégák, Ez most mit jelent a mi szakbizottságunk és a bizottság viszonyában? Van néhány évi tapasztalatom, és általában az történik, hogy a tanács megparancsolja a bizottságnak, hogy finanszírozzon, csak krónikusan pénztelenségben szenvednek, és akkor a bizottság megpróbál mindent a háttérbe söpörni. Nos, Hát akkor ugye ez viszont egy sürgős segély lenne, mi pedig már nem tudunk kitűzni új ülés időpontot, akkor nem tudom, akkor egyetlen lehetőség marad, az elnökség egyeztesse ezt. Tudjuk, hogy a költségvetése nem nagyon haladunk, akkor az a kérdés, hogy mit tegyünk. Nekem az a nyomásom, hogy minél gyorsabban felveszik a kapcsolatot az elnökséggel, annál gyorsabban letudhatjuk ezt a kérdést. Nevezetesen ne úgy, mint általában, hogy azt mondják, hogy nem. Úgyhogy a kérdés megint csak az, az ukrajnának nyújtott segét hogyan finanszírozzuk. Ezt akkor számoljanak be az elnökségnek és a tanácsnak elnök, és akkor fölmerül a kérdés, hogyha Jövő héten szerdán erről beszélünk a plenárisról, ott lesz a tanács. Kaphatunk majd tájékoztatást? Tessék. Otázka, když už máme takové problémy s těmi... Köszönöm, egy kérdés hogyha már eleve problémák vannak a pénzzel, valahol ugye Ukrajnára kellene pénzt találnunk, de vajon arról elgondolkozott-e bárki, hogy hogyan fogják felhasználni ezt a pénzt, és ki fogja megkapni ezt a pénzt, és biztosítani azt, hogy ne tűnjön el valahol az ukrán útvesztőkben ez az összeg. Nos, hát erre, erről elgondolkodtak? Hát igen, de mondom, remélem, hogy írásban is kapunk választ, minden kérdést feltettünk, most akkor már tudni szeretnénk, hogy mi a válasz. És akkor még egyszer. A trialóguson a biztos egyértelműen azt mondta, hogy idézem, ez nem friss pénz. Nem tudom, ez mit jelent, de nyilván azt, hogy valahol már van a költségvetésben valamelyik sorban, úgyhogy szeretnénk ezt tudni most már. Csak nem kaptunk választ. Damit schließen wir. Akkor ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. Nem? Az elnök, a bizottság, de szeretnének még hozzászólni, tessék. Thank you, Madam Chair. Én itt Köszönöm szépen csak néhány kérdésre szerettem volna válaszolni, amelyet itt felvetettek a kollégák. Azzal szeretném kezdeni, hogy ön említette a Lewandowski úrnak írt levelet az ukrán ügy finanszírozásával kapcsolatban. Ez a múlt héten keltezett ez a leve, levél, és ugye itt a 11 milliárdos finanszírozásról volt egy kérdés. Nos, hát itt nagy részben hitelek formájában történ ez a finanszírozás, és ennek az európai költségvetésre gyakorolt hatása a garancia alapban található. Itt 9%-os az arány a visszafizetés után. Nos, hogy ennek milyen hatása van ezeknek az Ukrajnának nyújtott hiteleknek az európai költségvetésre, hát először ezt a 2016-os költségvetésben fogjuk látni, úgyhogy ennek nincsen azonnali hatása az európai költségvetésre. Ami pedig a csomag többi részét illeti, nos hát ez a szomszédsági politika részét képezi, és aztán most egyenőre 200 millióról van szó 2014-re vonatkozólag, tehát ez már a jelenlegi borítékban benne van. Tehát nincsen itt azonnali kötelezettségre vállalá, kötelezettségvállalásra öm, igény. Ami pedig az Ukrajna munkacsoportot illeti, nos hát ezzel kapcsolatban az a gondolat, hogy a régi elemeket próbáljuk meg összpontosítani, tehát akár gondolunk a különböző segítségnyújtási programokra, a technikai segítségnyújtásokra a különböző területeken. Kereskedelem például az egyik ilyen rész, hiszen ez is a csomag része és próbáljuk meg egy összpontosított erőfeszítést Ukrajna javára megvalósítani, hogy a jelenlegi válságból minél hamarabb ki tudjon lábalni Ukrajna, és aztán a bizottságban meglévő humán erőforrásokkal próbáljunk meg szintén Ukrajnára átcsoportosítani embereket. Ami pedig a 2014-es kifizetési szinteket illeti, a kérdések a következőképpen fogalmazódtak meg. Ami a kifizetéseket illeti, KKV-k például egy csoportja ennek. Itt arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 2014-es költségvetési eljárásban az egyeztetés során volt egy közös nyilatkozat, amelyet a parlament és a bizottság aláírtak, ennek az volt a lényege, hogy amikor a kifizetési előirányzatok a 2014-es költségvetésben mm, látványosan nem lesznek elégségesek, akkor a bizottság a korábbi rugalmassági eszközökhöz kell, hogy nyúljon az új többéves pénzügyi kereten belül ennek az átütemezett formájára, hogy megvalósítsa ezeket a kifizetéseket. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a bizottság közelről követi a kifizetéseket, hogy minél hamarabb sürgősségi intézkedéseket tudjon eszközölni, és minél korábbi fázisban közbe tudjon lépni. A jövő hónapban például elképzelhető, hogy újabb javaslatok születnek majd, ebbe tartozhat a contingency margin is. Köszönöm. Ähm, Köszönöm szépen. Szerintem kellene egy kicsit még várnunk, hogy megemészszük az információkat, amiket kaptunk. Úgyhogy ezzel én az április másodikai három oldalú költségvetési egyeztetésről szóló pontot lezárom. Most pedig a hatodik napi rendi pont következik, és a hetes pontban szavazni fogunk. Most pedig Salvadort megkérném arra, hogy a módosítókat amiket felé beadtak, kommentálja. Nem tudom, talán kompromisszumokat is sikerült kötni már, ha igen, akkor ismertest ezeket légy szíves, hogy amikor majd szavazunk, akkor egyszerűbb legyen döntenünk. Salvador, megkérhetlek? Se presenta muy brevemente porque elnök asszony, egészen röviden. Van egy szavazó listánk, nem volt egyszerű az összeállítása, de ott van az eredmény. Ami a legfontosabb, és amit én már az eljárás elejétől fogva vétem, az, az, az a cél, hogy a bíróval és a az egész vezetéssel sikerüljön megegyezni, annak érdekében, hogy a különböző intézmények kiadásait maximális szintre emelhessük a lehetőségeken belül. A választási kampány során természetesen visszafogottságot kell mutatnunk, ami a kiadásainkat illeti, és vannak kötelező költségvetési kiadások, azok a kötelező kiadások, amelyeket a különböző mandátumok során vállaltak, beleértve a milyenket is. A 2015-ös pénzügyi évre költségvetési becsléseket készítettünk, és egy sor vitánk, tárgyalásunk volt a parlament elnökségével, és 1,8%-os emelést irányoztunk elő, és 0,4% emelést a javadalmazások és a nyugdíjak esetére. Szerintem ez elfogadható a különböző politikai frakciók számára. Minden esetre, és megismétlem, ez a minimálisan szükséges kompromisszum ahhoz, hogy a megszorításokat megőrizzük, és egyben eleget tegyünk azoknak a kötelezettségeket, amelyeket a parlament vállalt, és amelyeket mi az utóbbi években Költségvetési Bizottságként engedélyeztünk. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az új prioritások, ezeket mi az új parlamentre fogjuk hagyni, ők öröklik, és az új parlament az összeáll, új költségvetési bizottság, új többség alakul, és lehetséges, hogy ez az új parlament még finomítja a különböző prioritásokat, politikai felelősségvállásokat a prioritások alapján. És az is lehetséges, hogy bizonyos már meglévő prioritásoknak nagyobb finanszírozás szán majd az új parlament, vagy pedig más szakpolitikákat nem kíván majd finanszírozni. Mint tudják, egy sor egyeztetés volt a parlament elnökségével, a költségvetési előirányzatok közös eljárása során négy ülésünk volt. Először 3,83%-os emelésről van szó, amit viszont most elértünk, ez jelentős, jelentős csökkentés, de én ezt vállalom, mert ez a realitásokhoz alkalmazkodik. Kompromisszumos módosításokat javaslok, ez eh, a szavazólista utolsó oldalán szerepel, és a kompromisszumos eh, javaslatokban megemlítem azokat a megállapodásokat, amelyeket sikerült elérni, és megmagyarázom az, hogy eh, milyen emelkedés van, és azt is, hogy ennek milyen kihatása van, tehát a kötelező kiadásoknak milyen kihatásuk van a költségvetésre. Valószínű, hogy majd a költségvetési prioritásokat a későbbiekben ki kell igazítani, és elmondtuk, hogy az új parlament fogja ezt majd elvégezni az októberi eljárás során, amikor is kidolgozzák az intézmények és az egész EU költségvetését. Azt is meg kell érteni, hogy a KAD, a luxemburgi KAD épület finanszírozása igen súlyos tétel a költségvetésben, erre az épületre szükség van, a főtitkárságnak erre szüksége van, és egy konkrét projektet terjesztetek elő, például hogyan lehet majd széthúzni az építési költségeket, és hogyan lehet ezt finanszírozni. A lényeg az, hogy legyen egy kifizetési sor, és szeptemberben a nem felhasznált alapokat majd összesíteni lehet, és 2014-re vonatkozóan a, költ, a hitelfelvételt lehet könnyíteni, hiszen finanszírozni kell azokat a kötelezettségeket, amelyeket vállaltunk az új CAD épület építésével kapcsolatosan. Van egy másik szavazólista, négy oldalas, 79 módosítást adtak be, és még a preambulum bekezdésekre nézve is vannak módosítások, úgyhogy mindenképpen köszönetet mondok a koordinátoroknak és az árnyékjelentéstevőknek, akik segítségemre voltak, ezen nem szokásos eljárás során az elnökség és a Költségvetési Bizottság között. George Lyon tökéletesen vezette a mi tímünket, és megvédem az elért eredményeket, és ezeket most szavazásra bocsátom. Köszönöm. Mikrofon nélkül. In die Abstimmungen einsteigen. Nos, akkor rátérhetnénk a szavazásokra. De már most is, hogy mondjam el, a kártyát tegyék be a gépbe. Mert most már kötelezettség, hogy a végleges szavazás név szerinti szavazás legyen, tehát mindenképpen szükség lesz a kártyájukra úgyhogy tessék a hozzászólások. Köszönöm szépen, elnézést kérek. A kollégák, illetve a tolmácsok felé nagyon rossz a hangom. de mégiscsak a mai napon egy viszmajor miatt beszélek. Nem a tartalmi kérdésekről akarok beszélni, hiszen ezt már megtettük, de vannak azért bennem kérdések a szavazólistával kapcsolatban, tehát a szavazás módszerével kapcsolatban, és csak erről fogok most beszélni. Először is egyáltalán nem értek egyet, és a frakcióm sem, azzal, hogy a 31-es módosítást lefedetnek gondolják a kompromisszummal. Ugyanis a szavazó listában ez a módosítás Tehát a szavazó listán az elején az 5A új paragrafus szerepelt, és azután pedig azt mondjuk, hogy ez a kompromisszum, amennyiben elfogadjuk, ezt az eredeti módosítást ö, okafogyottá teszi. Pedig a 31 de nem fedi le a kompromisszum, szerintem nem fedi le. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy ezt külön kell szavazni. Másodszorban elnézést kérek, ettől fogva, miután itt egy kompromisszum részéről van szó, ezért módosítani kellene a szavazólistát, tehát azt kellene figyelembe venni, hogy ez nem lesz okafogyott. Aztán itt van a 27-es és az 55-ös, amelyeknek a frakciók finanszírozásához kapcsolódnak. Most ezek alatt a módosításokat nem lehet mondani, hogy lefedné a kompromisszum. Nagyon sajnálom, nagyon fáj a torkom, de ezt azért szerettem volna elmondani, mert egyébként nem akartam hozzászólni, de emiatt most mégis ezt meg kellett tennem. Úgy gondolom, hogy ezeknek a módosításoknak semmi köze a kompromisszumhoz. Éppen ezért nekünk, parlamenti képviselőknek a parlamenti kompromisszumot meg, megváltoztatni jogunkban áll, és nem lehet azt mondani, hogy az összes módosítás okafogyottá válik a kompromisszumok miatt. Ráadásul március 12-én Strasbourgban világosan elmondtuk, hogy, és ebben egyébként egyetértett az összes koordinátor, hogy itt egy félértésről volt szó. Azzal kapcsolatban, hogy a frakció finanszírozását hogyan értelmezzük. Nem csak az én frakcióm, hanem más frakciók is azt mondták, hogy ezzel nem értenek egyet, hogy ez a kompromisszumon szerepeljen. Nem arról van szó, hogy ellenezzük hanem csak egyszerűen a kompromisszumban nem szeretnénk, hogyha ez szerepelne. Tehát itt egy módszertani kérdésről van szó. És aztán van még egy probléma, amely kicsinek tűnhet, de azért mégiscsak fontos. A 39-es módosítás végén, ha csak nem külön szavazunk, ugye itt azt mondják, hogy ez egy hozzátétel, és azt mondják, hogy ez okafogyottá válik akkor, hogyha 37-est elfogadjuk. Nos, hát persze itt vannak politikai megfontolások is, ezeket most nem fogom ismertetni, nem akarok részletekbe bocsátkozni a kompromisszumokkal kapcsolatban, csak egyszerűen a módszerről és a lista elkészítéséről szerettem volna ezt elmondani, és kérem a kollégákat, hogy vegyék figyelembe, amiket elmondtam. Köszönöm szépen még egyszer. A 31-es abban a dokumentumban, amit már megkaptam, az megint megszavazható. Mert nem mond ellent a kompromisszumnak. De a 26, 27 és 57-es módosítók nem esnek bele a kompromisszumba, tehát nincsenek benne. De ha a kompromisszumról szavazunk, és plusszal szavazunk, akkor okafogyottá válik a 26, 27, 57. Igen, így. Természetesen nem lehet egyszer így, egyszer úgy szavazni. De, tehát ez a három módosító nincs benne a kompromisszumban, de ennek ellenére hogy ha a kompromisszumot megszavazzuk, akkor okafogyottá válik ez a három. Ezt csak tisztázni akartam volna. Most pedig hosszabb hozzászóló listám van, Jan Mulder. Oh. Alda? <coughs> Angolul beszélek, könyv könnyebb. Éppen ezt mondtam az elején. A mi módosítónk kiesik, mert a kompromisszumot elfogadtuk, és ezek uh, ellenhozanak egymásnak. Ezt elfogadom, ez a demokrácia alaptörvénye. Másik dolog, nem lehet a szavazólistára rávenni, hiszen ez ennek a ez már a kompromisszum része hallottuk, de én szerintem nem, mert itt van a szavazólista elején ez a módosítás, és ezt ki kell húzni azt a megjegyzést, hogy ez a kompromisszum része, és ezt rá kell venni a szavazólistára, vagy ki kell venni azon módosításokból, amelyeket lefed a kompromisszum. Én ezt kérem nem azt kérem, hogy az én módosításaimat fogadják el, hanem az, hogy ezt eh, a címből vegyék ki ezt a kompromisszumot. Az én lapomon az van, 24, 44, 46, ezt, ezeket lefedik a kompromisszum 13, 16, 22, 25, 27, 57, 65, 68, 78, 79 kiessék. Ezek mind kiesnek. 31-es nem. Arról szavaznunk kell a 31-esről. Igen, ez más. A 27-es, 57-es véleményünk szerint 31-es új, de ez egy új bekezdés, 27-57, szerintünk ezek nem mondanak ellent egymásnak, és a kompromisszumnak sem, tehát e- éppen ezért külön kell róluk szavazni nem esnek ki automatikusan, ezekről szavazni kell, lehet ellenük is szavazni, hogyha úgy gondolják, hogy nem egyeztethetők össze. So, jetzt machen wir aber in der Rednerliste weiter. Jo, Jan. Thanks, uh, Chair. I have a question. I'm a bit... Van egy kérdésem, mert nem tudom, hogy az 55, 58, 59 Gressle asszony módosításai miért kellett ezeket vissza húzni. Ezeket már a plenárison hasonló formában elfogadták egy másik jelentés esetén, és emlékszem, hogy megfelelő többséget kapott. Most viszont ezek ismét szerepelnek a parlamenti beszélésekben a jövő évre, ez logikus, ugyanakkor Lamassur úr kért, megkérte a jogi szolgálattól, hogy ezek elfogadhatóak-e vagy nem. Szeretném hallani a jogi szolgálattól, feltételezem, hogy ezeket nem vonták vissza, akkor ezek elfogadhatóak vagy nem, vagy valami baj van velük jogilag? Meglepetés számomra, megértem, hogy Gressle asszony visszavonta ezeket nyelvi okokból, már régen hallottam erről ebben a bizottságban, milyen nyelvi problémák vannak. Én értem az angolt is, meg a németet is. Én nem hiszem, hogy ez nagyobb gondot okozna. Úgyhogy számomra ez misztikus. Nem értem, hogy mi történt ezekkel a módosításokkal. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Jan, én értem ezt. Természetesen, amikor előkészültünk erre az ülésre, akkor belegondoltunk abba, hogy mit teszünk a jogi szolgált válaszával, de nem kaptuk meg a válaszukat. De Alan Lamassúrral egyetértettünk abban, hogyha Inge visszavonja a módosítóját, amit megtett, akkor nem kérdezünk többet arra rá, hogy megszavaztatható vagy sem. Ez az egyik. A másik, hogy amit Inge okként felhozott, az csak részben volt az, hogy németül nem tudta beadni ezt a módosítót, és ezért angolul kellett beadnia. Hát emberek, tudjuk, és ezt már többször elmondtuk a koordinátori üléseken, hogy minden egyes módosítót minden egyes módosítót angolul kell beadnunk. Így állapodtunk meg. Te mindegy, hogy mi a tartalma a módosítónak, elfogadható vagy sem, angolul kell benyújtani. Ez egy szabály, ezért aztán mindenkit, mindenkivel be kell tartatnom ezt a szabályt, aki módosítót adott be igazából nem is akarok belemenni ebbe az egészbe, de az, hogy most Inge azt mondja, hogy neki ez problémás, de hát ugyan már, hát az elmúlt héten ezeket a módosítókat mindnyájan megkaptuk a plenárison. Most mi a probléma? Most akkor miért lett egyszerre problémás, hogy angolul van? Szerintem, hát hogy fejezzem ki magam, nagy volt a és ezzel kapcsolatban, de ha Inge visszavonta a módosítóját, én nem látom szükségét annak, hogy a jogi szolgálatot még egyszer ezzel zaklassuk. Bekiabálás mikrofon nélkül ügyrendi pontot kérsz? nem tudom, ügyrendi ponthoz szeretnél hozzászólni? Mert a hozzászólók listája már szerepelsz, úgyhogy nem tudom. Jó, ha ügyrendi pont, ügyrendi pont. Igen, nos. Én viszont megértem Szúsza kollégának az ellenvetését. Ezt már a szavazás előtt tisztázni kellett volna, hogy melyik módosítókat visszavonjuk, és melyikeket nem. Amit Jan említett, az ráér a szavazás után is már 20 perce szavaznunk kellene, a kollégák azért vannak itt, van akinek repülője megy, van akinek vonata, meg tudnánk egyezni, hogy minden egyes olyan kérdés, ami a, nem a szavazó listára vonatkozik, és később is ráér. Minden ez, hogy ki, mikor, hol, miért és hogyan, azt majd utána tisztázzuk. Jó, hát akkor én is az ügyrendi ponthoz. Én újra, újra beadom Kreszle asszony Jan. Elnök. Jan. Hát ez nem először fordul elő. Van egy szabályzatunk. Ha te átveszed ingától a módosítóit, a hátsó sorok is meghallgatnának. Ha te átveszed, te már csak szóbelit adhatsz be. Akkor viszont mi ellenezzük ezt. Akkor ezt is letudtuk, mondta az elnök. De megteheti, igen. Tudjátok, hogy két ember elég ahhoz, hogy a szóbelit visszautasítsák. Tehát ketten elegen lesznek. Inge? Na, de én is szeretnék válaszolni Jannak. A 158-as módosítóban az van, hogy anticipates and criticizes this political interference. Ezt a politikai beavatkozást, én pedig azt kijavítottam a this vonatkozó névmást a the határozott névelőre, és a jogász nyelvészek ezt akartam volna, hogy átnézzék, ez nem volt lehetséges, és annyi akadályt gördítettek az utam, hogy azt mondtam, volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy most már elég legyen. Inge, folytatja az előadó, tehát ezt még soha nem éltem meg, hogy ilyen nagy erőket vetettünk volna be, és igazából ezt nem tudom másnak nevezni, mint disznóságnak. Elnök, jó. Rendben, Inge, vitatkozhatunk erről, de most szavazni fogunk és aztán, ha valakinek szükséglete támad, hogy újra átrágja magát ezen a témán, akkor beszélhetünk erről, de most tudjuk már le a szavazást. Tehát szavazzunk. Salvador. Már elmondta, egyes. Ki van mellette? Egyes bekezdés mellett. Tehát ez a 11-es módosító. Nem, először a kompromisszumot kezdjük, mondja az elnök. Tehát a kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellett ellen rendben elektronikus ellenőrzés Mindenki szavazott? Még egy szavazókártya hiányzik. Mindenki használta a kártyáját. Igen, most már mindenki szavazott. 15-en mellette, 18-en ellene elutasítottuk. 19-es természetesen a szóbelivel együtt mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Huszonegyes mellett ellen elektronikus szavazás 21-esre. Nos. Hát, 17 a 17-hez elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 31 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 33-as három részben. Első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Negyven ötös mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás. 45-ösre. Elfogadtuk. Negyvenhetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 60-as. Nem, ezt is visszavonták. Akkor 61-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 62-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellett ellen tartózkodás elektronikus Das 33. Ah. Wieder. Megint csak 17 a 17-hez, akkor elutasítottuk. 64-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító a szóbelivel együtt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 69-es mellett. Ellen. Rendben, elutasítottuk. 70-es mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk 71-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellett, ellen, Ki van ellene? Még egyszer tegye fel a kezét 74-es ellen. Elutasítottuk. Jó, elutasítottuk. Jó, elektronikus a 74-esre. Yeah, rejected. Igen, elutasítottuk. Hetvenhármas. Nem, mégsem mondja az elnök. Tehát 73-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellett ellen elektronikus szavazás mindenki szavazott elfogadtuk 19 a 16-hoz. Egyes módosító. Tehát egyes módosító mellett ellen elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Öt pont egy? Hát, én még nem láttam, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellett. Ellen. Elektronikus. So, okay. Okay, ist abgelehnt. Igen, elutasítottuk. Most pedig az ötös mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, de elektronikus. Änderungsantrag 6 Rejected by one. Oh. Jó. Egy szavazattal elutasítottuk. Hetes mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, a szóbelivel együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a szóbeli módosító 5.2-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazás következik az egész e, szövegre. Ki áll készen arra, hogy szavazzunk? Mindenki szavazott? Huszonhatan mellette, kilencen ellene nem volt tartózkodás. Úgyhogy Okay, dann werden wir jetzt ähm, zu unserem. Akkor. Jön a DAPS és a DEX. A DAB 1-es. 2014. Első bekezdés. Ki támogatja ezt a technikai módosítót, ami az előadótól érkezett mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk Aztán a második bekezdéshez a technikai módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig megint név szerint kell szavaznunk. Kérem, szavazzanak a kártyájukkal. Igen, mindenki szavazott. 34-en mellette, egy ellene. Nincs tartózkodás. Úgyhogy akkor ezt is letudtuk. To the Deck three. Most jön a Deck. An. Ez. Ez. Mire is vonatkozik? A Horizont 2020-ra 20 vonatkozik, és a transfer figyelembe veszi a kötele, illetve hogy az előirányzatok megosztását, tehát az újfajta megosztását. You are in favor, or do you want the floor? Do you want... Kér, kéri a szót? Akar beszélni? Csak egy nagyon rövid kérdés. Kedves elnök, asszony, a bizottsághoz fordulok. Itt egy 37 milliós összegről van szó, amely már kimerült, ez az emberi jogok és demokrácia fejezetről szól, de igazából más költségvetési sorok is már deficitesek. Azt szeretném megkérdezni, melyek ezek? Gibt es noch weitere Fragen? Van még kérdés? Van még kérdés ezekhez a dekkekhez? Ha nem, akkor egy kalap alatt le tudjuk ezeket, és igen, Isabel? Egy kérdésem lenne a hatos dekkel kapcsolatban. Erről most fogunk beszélni? Ugyanis itt már megint egy probléma van a humanitárius segítségnyújtással, és miután találkoztunk Georgieva asszonynal, rá ébredtünk arra, hogy mennyire nehéz ez az egész probléma Szíriában, Közép-Afrikában és még máshol is. Ugye a humanitárius segítségnyújtásra 2014-ben nagyon nehéz helyzet nehezedik, mert minden évben a következő évre öm, halasztjuk a kifizetéseket, és ezért a költségvetési lyuk már egyre korábban elkezd tátongani. Tehát itt a több éves pénzügyi tervezés szempontjából a bizottság ugye állandóan késedelmi kalamatokat fizet, nos hát attól függetlenül, hogy vannak ezek a költségvetési lyukak, még további problémák lesznek a sürgősségi be, avatkozásokkal, ugyanis állandóan lyukat lyuk után tapasztunk, tehát szerintem ez kritikus ez a helyzet, és az, hogy a tanács ebben a helyzetben elutasítja azt a transfert, amit mi javasoltuk, és egyébként még a kifizetések terén ez nem is jelent többet, csak egész egyszerűen azt akarjuk kifizetni, amire kötelezettséget vállaltunk. Tehát szerintem ez nagyon problémás ez a helyzet, úgyhogy inzisztálni szeretnék annak érdekében, hogy az ONG-k ne találják magukat nagyon nehéz helyzetbe, és hogy a humanitárius problémákat meg tudjuk oldani. Szerintem abszurd ez a helyzet, és ráadásul az egész költségvetésre vonatkozóan nagyon veszélyes. Itt tulajdonképpen egész állandóan csak foltokat, foltozgatunk. Köszönöm, Izabella. Szerintem a raportőr is tudatában van ennek, úgyhogy majd mindjárt elmondja, hogy mit csináljunk a DEC hatossal. And uh, actually, every... Nos, hát akkor én azt javaslom, hogy a transfereket szavazzuk meg. De. Ami a DEC 6 és tízest illeti, itt valóban problémák adódnak ugyanis. Ezek valóban olyan költségvetési sorokból származnak, amelyeket máshonnan hozunk, veszünk el, tehát itt tényleg állandóan töltögetjük fel ezeket a lyukakat máshonnan szerzett pénzekből. A bizottság azt mondja, hogy ez azért megvalósítható, de nekem úgy tűnik, hogy csak ezen módszerrel, amelyet itt írunk le, de szerintem hatalmas problémák lesznek, már most is vannak, mint ahogyan egyébként erre a monitorozó csoport is rámutott, rámutatott, és Györgyéva asszonynal is beszéltünk, és a bizottság részéről másokkal is a helyzetről eszmét cseréltünk, és ebből is ez derült ki, ez is ezt erősítette meg. Ami a hetest illeti, a DEC hetest, Itt a kommunikációs fejezetről van szó, és ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy ezt is hasonlóképpen kezeljük. Az ECON szakbizottsághoz elküldtük a vonatkozó információt, és a szakbizottság úgy gondolja, hogy csak a felét kellene felszabadítani a pénznek, de szerintem ez már egy részletes, részletekben merülő kérdés, hogy hogyan használjuk fel a tartalékokat. Minden esetre az biztos, hogy nem kaptunk erről kellő információt, úgyhogy szerintem ezt szabadítsuk fel. Ami a 8-ast illeti, illetve a 9-est, ezek egyszerűbb esetek, és a 8-as a nyugdíjak, illetve bérek kifizetésére vonatkozik, ezt ö, szintén ugyanilyen költségvetési sorból finanszírozzuk, és a 9-es az a marokkói együttműködés hatékonyabb tételére vonatkozik. Tehát szerintem a megfelelő módszer az az, hogy az AFET-hez utaljuk ezt a kérdést, ugyanis itt a demokrácia, emberi jogok kérdése, illetve a segítségnyújtás, a humanitárius segítségnyújtás vannak igazán nehéz helyzetben, tehát olyan költségvetési sorokból érkeznek ezek a pénzek, amelyeket majd később talán fel fognak jobban tőkésíteni. Köszönöm szépen. Izabel, elmondtuk, hogy ha pozitívan szavazunk a DEC 6 esetében, akkor a parlament elnökétől, Schulz úrtól megkérjük azt, hogy a DEC DEC6-oshoz egy levelet csatoljon, abban követeljük, hogy ez a kifizetés, amely más költségvetési sorokhoz kapcsolódik, ezt valahogy másképpen tudjuk kompenzálni, mert nincs elég pénzünk. Köszönöm ezt az információt. Schulz úr már nagyon sok levelet írt, akkor lesz még egy, ezt tudomásról veszük, de azt kérdezem az előadótól, hogy mi is történt ott a tanácsban, mert onnan jönnek a problémák. A bizottság elmondja, hogy hogyan lehet a lyukakat betömködni, de a tanács van, mi is történt? Kérjük az előadó asszonyt, hogy számoljon be arról, mi is történt ott a tanácsban. A trialógus során ezt megvitattuk, és a parlamentot azt kérte, hogy a bizottság nyugtasson meg bennünket arról, hogy lesz pénz ezen programok számára az év vége felé. Tudjuk, hogy ahogy előre haladunk, lesznek különbségek a végrehajtásban, és az év vége felé valószínűleg meg tudjuk találni a pénzeket, de ahogy ön mondta, ez nagyon szoros, és utánunk az özönvíz, majd meglátjuk, hogy mi történik az év vége fele, amikor elfogy a pénz. A bizottság világosan elmondta a tartalékokat és az összes rugalmassági eszközt kell majd felhasználnunk, ez fog történni az év második felébe. Valószínűleg ez nem könnyű, de így kell majd végeznünk a munkát. A bizottság akar valamit mondani? A dekről, a dekekről. Vagy pedig most szavazhatunk. Most akarnak hozzászólni, bizottság? Igen, elnök asszony, ami a két deket illeti, Először is, nekem az az információ van, hogy a tanács nem fogja ezt visszautasítani. Ha a parlament szavaz, akkor először is ezek el lesznek fogadva, másodszorban a rendelkezésre álló eszközöket használjuk fel arra, hogy rendezzük a problémákat legalább időlegesen. Világos, hogy a tartalékból elvehetünk pénzt, de közben egy, a folyamat egy későbbi részén helyre kell állítanunk a kifizetéseket, és akkor fog időben a bizottság költségvetés módosítást javasolni. Ez olyan technika, ami egy kicsit akrobata mutatványhoz hasonlít, de mindenképpen jogszerű Akkor most a dekkekről szavazunk sorban. Ki szám, támogatja a jelentéstevő DEK 3-as javaslatát? Tegye fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. DEK 6 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. deck 7 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. deck 8 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. deck 9 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. deck 10-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ah, this is ah, okay. Um, dann kommen wir. Akkor jöjjön az egyéb szakaszok. Mónika, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Itt az Európai Számvevőszékről van szó, egy átcsoportosítási kérelemről. Nem túl egyszerű a dolog, úgyhogy jó lenne, ha egy kicsit a háttérről többet tudnánk. Aztán Igazából arról van szó, hogy van egy bírósági ítélet, mi szerint egy már betölt állás helyre vonatkozó döntést, a betöltést érvénytelennek nyilvánította a bíróság, Számomra az a kérdés merült fel, és ezt szeretném, ha megválaszolná a számvevőszék. Először is pontosan mi az eset, milyenek a háttere. Hát ha ez bírósági ítélet, akkor úgyse titkos, úgyhogy szeretném tudni a részleteket. A második rész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 Um, Idézet lezárva, tehát szeretném tudni, hogy pontosan ez a szövegrész mire vonatkozik, mert mi, mint Költségvetési Szakbizottság szeretnénk tudni, hogy mi ment itt félre. Wir... Ja, bitte? Igen. Uh, thank you, Chair. Eh, <clears throat> Elnök asszony, tavaly tették közzé a bíróságot, és a számvevőszék egy igazgatójára, az emberi erőforrás igazgató álláshelyre vonatkozott eh, a döntés, és nem formailag nem megfelelően töltöttük az állás helyett, a számvevőszék viszont úgy gondolta, hogy nincs elég jogi alapja annak, hogy visszavonják ezt a kinevezést, ezért megkértük a bíróságot arra, hogy kompenzálja az érintett egyént. Ez áll a döntés hátterében. Köszönöm. Monika, miféle kárt, kártérítés? Nem egészen értem még mindig. Mi? Milyen? Máskor annyira pontosak a számvevőszék részéről. Most meg azért na, elég nagyvonalú ez a magyarázat, nem? A számvevőszék csak annyit kér tőlünk, hogy ezzel a személlyel jussunk egyentés, egyetértésre, vagyis, hogy kompenzáljuk őt azzal kapcsolatban, ami egyfajta pénzügyi veszteség érte őt, azzá, abból kifolyólag, hogy nem választották meg a számvevőszéki tagnak, Tehát, hogy tegyünk úgy, mintha e- megkapta volna ezt a posztot pénzügyi értelemben. De a folyamat még tart. Tehát azt kérték tőlünk, hogy a múlt év októberi döntéssel kapcsolatban tegyük meg a szükséges lépéseket, és miután már elfogadták a 2014-es költségvetést, kiderült, hogy nincsen elég öm, előirányzat, amelynek alapján a következő hetek során ki tudnánk ezt fizetni. El tudnám mondani, hogy ez a kompenzáció milyen összeg? Ez még tárgyalás tárgya. Az ámvevőszéki jogászok nézék, körülbelül 100 ezer eurós összegről van szó. Körülbelül ennyiről van szó. Látták, hogy a transferbe mennyit kértünk. Itt nem csak erről az esetről van szó, hanem má, három másik esetről is, ami szintén a munkatársainkat illeti. És ezzel személyekkel szintén még tárgyalásokat folytatunk, hogy közös megegyezésre jussunk. Itt a számvevőszéki tagi kinevezésükről van szó. Hát most már szeretnék pontosabb számokat kapni. A számvevőszék 50 centenként beleköt a román farmereknek adott támogatásba. Most meg 100 ezer euróról beszélünk, úgyhogy tudni szeretném. Név, szám, pontos adatok. Ha a számvevőszék nem birkózik meg ezzel, akkor ki fog ezzel megbirkózni? Nekünk minden centről be kell számolni, a számvevőszék meg így hopp, így csoportosítált, úgyhogy azért pontos adatokat kérnék. Thank you. Uh, uh, I'm trying to give you, to give you... Megpróbálom a lehető legtöbb információt, amely rendelkezésemre áll, megosztani önökkel, de egyelőre nem tudjuk, hogy mi, hová vezet ez a helyzet. Ott sincsenek egyébként konkrét nevek, hiszen ez egy anonim folyamat. Tehát nem mondhatom el, hogy kiről van szó konkrétan, és hogy kikapja meg végül ezt a posztot. A lényeg az az, hogy költségvetési szempontból van-e elég pénz arra, hogy ezeket az eseteket rendezni tudjuk. Tehát fontos az, hogy legyenek tartalékaink arra vonatkozólag, hogy ezeket a kompenzációkat meg tudjuk valósítani. akkor most már nagyon tisztán fogok fogalmazni. Három esetük van. Három embernek kell fizetniük. Mennyit? Úgy is tudjuk a neveket, igazából. De azért ezt elég érdekesnek tartom, hogy a számvevőszék mit tesz itt. Úgyhogy ha azt akarja, hogy ajánlást tegyek a kollégáknak, ahhoz tudni kell, hogy kinek mennyit. Elnök ha még az egészet tárgyalják, akkor meg miért kell szavaznunk? Akkor miért ne jöjjön el még egyszer a számvevőszék, amikor már letudták az egészet, amikor tudjuk, hogy mennyiről van szó? Én magam is ezt akartam mondani, és nagyon jónak tartom jut, hogy te ezt megtetted helyettem. Megtetted. Nem, tehát tényleg most akkor nem tudok más mondani. Vissza kell küldenünk önt a számvevőszékhez. Igen? Ja, th sorry, thank you, but... Köszönöm. A problémánk az az, hogy szükség van erre a pénzre akkor, hogyha már egyszer meghozzák a döntést heteken vagy esetleg napokon belül, akkor azonnal fizetnünk kell, mert különben egy további nyitott számvevőszéki ügy marad, tehát ezért fontos, hogy meglegyen rá a forrás, és természetesen még a végső összeggel kapcsolatban még döntenie kell a számvevőszéknek, de ö, tudnunk kell, hogy van-e egyáltalán rá pénz, mert különben milyen kötelezettséget tudunk vállalni. Köszönöm. Természetesen a számvevőszék mindig el fogja küldeni a teljes információkat az érintett személyek anonimitása, illetve a titkosság tartásával. Nyilvánvaló, hogy anonőmek lesznek ezek a személyek. Nyilvánvaló, de most akkor Hartung úr, tessék, és aztán Monika. Ez az egész vita engem megdöbbent. Nem ismerjük az összeget, de már a pénzt akarjuk. Hát ez nevetséges, ezt el kell halasztani. Mónika. Uh, uh, sorry, Elnézést. Holmeyer asszony uh, utolsó hozzászólásának tolmácsolását nem követtem, de a megfelelő pénzügyi gazdálkodás keretében akarjuk a kifizetéseket teljesíteni. A bíróság ítélete szerint, vagy határozata szerint maximális összeget kérjük, amit előirányoztak, és amit ezekre az esetekre el fogunk költeni. De meg kell, hogy legyen a költségvetésben ez a pénz, ez a kifizetés, és a bíróságnak is van egy erre vonatkozó határozata. Így Monika, hát akkor most már totál titkosak ezek a dokumentumok, egyetlen oldalból állnak, és az is egy ilyen standard formulaszerű, úgy érzem, hogy át akarnak verni. Hogyha az újságokban elolvashatom a neveket, itt meg titkolózik, hát ugyan már, hát olvastam az újságban a neveket. Nem, nem, nem értem, hogy miért titkosak akkor ezek? Én azt javasolnám, hogyha van önnek pontos adata, és tudja, hogy de facto mennyi pénzre van szükség, mert azért azt mi akarjuk tudni, hogy amikor átcsoportosítunk, mire, mikor, kinek, mennyit csoportosítunk át. Június 11-én újra találkozunk, mert a bizottság ismerteti a költségvetését. Hát akkor várjuk a pontos adatokat. Már másfél éve folyik ez az egész dolog, és Másfél év, másfél éve nem jutunk előre. Hát tényleg június 11, ha a kollégák egyetértenek, akkor dönthetünk így. Igazából nem is akarom, hogy neveket mondjon, mert már úgyis elolvastam őket az újságban. Igazából nem is ez volt a kérdés lényege, hanem az összeg, és hogy mire költik. Tehát a nevek nem kellenek, ez nem a mi dolgunk. Mindegy. Uh, nem kell, hogy publikusak legyenek. Úgyhogy ezért én nem is olvasom föl ezeket a neveket, amik itt vannak előttem az újságban egyébként. Elnök. Szerintem már mindent megbeszéltünk. A számvevőszék elmagyarázta, hogy a következő napokban döntenek a pontos összegről. Ez azt jelenti, hogy júni napig a számvevőszék a pontos adatokat közli velünk. És júni 11-e szavazunk. Vorgehen ähm, von Monika vorgeschlagen, einverstanden ist, dann bitte um Úgyhogy Mónika javaslatával kiért egyet, kezeket föl. Okay, also wir, wir weisen das zurück und Jó, akkor visszadobjuk a számvevőszéknek, és júniusban találkozunk. Monika Holmeier. Hát, ha be kell bizonyítanunk, hogy minért akarjunk rá bólintani, akkor szívesen tárgyalok, de így nem. Jó, rendben, megkaptad a szakbizottság többségi támogatását, úgyhogy jön a következő napi rendi pont, az ingatlan politika. Ez is egy kis szép meglepetés, de legalább van értelme. Van itt néhány dolog, amit nem tisztáztunk, általában véve szeretném a pontos információkat kapni, de a előadóval majd ezt letudjuk. A Livingston épületről van szó. Szeptember végén el kell hagynunk az épületet, ez egy olyan épület, ahol nagyon sok a képzés, és ezért most a renoválásokat a többi épületben be kellene fejeznünk, hogy a Square Műszt ö, ö, átépíthessük időben, ö, logikus, rendben, ezt értjük, milyen területről van szó, sokkal nagyobb négyzetméterben, mint ami volt korábban, de ugyanakkor olcsóbban kaptuk meg ezt a területet. Eddig 3,8 milliót fizettünk. Ha járulékos költségeket nem veszem figyelembe, most pedig 2,9 körül van az összeg. Ha 15 évre leosztom az összegeket, ami azt jelenti, hogy a négyzetméterenkénti ár 162 euró. Ez a legalacsonyabb ár, amit eddig tapasztaltunk. Látjuk, hogy túl kínálat van az épületekből és hát ezt, ez lenyomhatja az árakat. Úgyhogy nem akarok belemenni a részletekbe, de a két árnyék előadóval együtt úgy gondoljuk, hogy a javaslat jó <clears throat> az áttelepülésre. Több helyet kapunk, több hivatalt, kevesebbért. De amit nem értek, az az, az hogy történik, hogy egyszerre 30%-kal csökken az ár? Nem tudom, talán az új tulajdonosnak kis érdeke fűződött hozzá, hogy a banknál alacsonyabb összeget tüntessen fel, úgyhogy nem tudom, hogy mit gondoljak erről. Mm, úgyhogy Ennyit szerettem volna mondani. Támogassuk. Ki támogatja Mónika javaslatát? Kezeket fel. Anna és Jan, ti is? Jó. Mikrofon nélkül. Jó, akkor ezzel a szavazás véget ér. De, de. Tizenkettes pontot elhalasztottuk, mert nincsenek új adatok. De mielőtt tovább megyünk. A költségvetési főigazgatónak adnám meg a szót, mert ez az utolsó rendesülésünk. Június 11 ugyan ide tartozik, de az egy külön ülés. Ezért aztán megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Szerettem volna kihasználni, hogy nagyon sok bizottsági képviselő van itt a szavazás után. Szerettem volna megköszönni a mandátum végén hiszen ez az utolsó formális ülése a Költségvetési Szakbizottságnak. Valószínűleg június 11-én találkozunk majd a 2015-ös költségvetés bemutatása kapcsán, de hivatalosan ez az utolsó ülése a Költségvetési Szakbizottságnak. Úgyhogy szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az Európai Bizottság nevében, a Költségvetési Főigazgatóság nevében, a kollégák nevében a közös munkát, hiszen öt év munkájáról van szó. Nagyon nagy kihívásokkal kellett sokszor megküzdenünk, de a korábbi munkatársak a költségvetési, szak, a költségvetési főigazgatóságnál azt mondják, hogy ennyire kevés idő alatt ilyen nehézségekkel soha nem kellett megküzdenünk. Mégis sikerült önöknek minden évben az éves költségvetéseket megalkotni. Nagyon nehéz tapasztalataink voltak. A költségvetési főigazgatóságnál kétszer is ideiglenes költségvetést kellett készítenünk, kétszer új javaslattal kellett, komplet javaslattal előállnunk, és együttesen sikerült a, a több éves pénzügyi keretet összeállítanunk, amely nagyon sokak szerint a legbonyolultabb munka volt tárgyalási szempontból is. Úgyhogy köszönöm szépen azt, hogy a parlamenti képviselőkkel ezen igen nehéz időszakban együtt tudtunk működni, és önök is realisták tudtak maradni, és az európai eszmék, víziók maradtak a vezérlő elvek, itt a parlamenten belül sokkal inkább, mint a tanácsban. 2013-ban a bizottság mellett önök is elkötelezettek voltak a kiegészítő költség vagy a pótköltségvetés kapcsán. Ez alapvető fontosságú volt, hiszen ismertük, hogy milyen helyzet alakult ki az év végére. Mi lett volna akkor, hogyha a parlament nem képviselte volna keményen a pótköltségvetést 2013-ra vonatkozólag, és ezt nagyon szeretném megköszönni önöknek. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy megköszönjem a pénzügyi rendelet átformálásával kapcsolatos munkát. Ez egy nagyon kemény, nagyon bonyolult munka volt, megpróbáltunk minél nagyobb egyszerűsítést megvalósítani. Nem tudom, hogy ez teljes mértékben sikerült-e, szerintem nem, de hát nagyon nehéz e- körülmények között egy jogalkotási folyamat kellős közepén egyszerűsítést eszközölni, akkor, amikor ráadásul <laughs> inkább a bonyolítás tűnik vezérlőelvnek, mint az egyszerűsítés. De mégis sikerült szerintem előrelépni ezen a területen, és még szeretném személyesen is megköszönni a munkát. Ez az én utolsó kobu ülésem, ugyanis a bizottságtól elmegyek április 30-án, tehát három hét múlva vége az ottani munkámnak, egy másik életet választottam, Úgyhogy szeretném megköszönni azt a fajta bizalmat, amelyet belém vetettek, és azt a sok segítséget, amit kaptam, a költségvetés intézésére mm, ilyen nehéz körülmények között. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra is, elnök asszony, hogy megköszönjem nem csak az összes jelentéstevőnek a munkáját, hanem a kollégáknak is, akik a titkárságon dolgoztak, tehát a parlament vonatkozó titkárságán dolgozó kollégáknak. Köszönöm a munkáját, Anvitrének, José Pasekónak a munkáját, akik támogattak, sőt, szinte baráti viszonyt tudtunk kialakítani ilyen nehéz dossziék ügyének az előmozítása kapcsán. És mindazoknak, akik akár újra választják, akiket újra választanak, vagy nem, sok sikert szeretnék kívánni, ugyanis nagyon fontos az, hogy egy demokratikus dimenziót kapjon Európa, és ezt a parlamenten keresztül kapja meg, úgyhogy Mindenkinek sok szerencsét kívánok, azoknak is, akik nem jelöltetik magukat újra. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Köszönjük szépen ezeket a barátságos szavakat. Ön volt az a főigazgató, főigazgatóság részéről, akivel átéltük a költségvetés megreformálását, és valóban a Lisszaboni szerződés által ránk rótt feladatot. Hát elvégeztük, pedig ez nem egyszerűbb, hanem inkább sokkal bonyolultabb és nehezebb lett, ahogy ön is mondta ezt. A nyugdíjához nagyon sok élményt kívánunk, és minden jót. Én én pedig július 1-én köszönök le, úgyhogy remélem, hogy találkozunk a nyugdíjunk alatt. Úgyhogy most pedig épp az előbb halasztottam el a 12-es napi rendi pontot. Van olyan kívánság, hogy beszéljünk arról, amit megszavaztunk, hogy nem szavaztunk éppen meg? Jan. No, the rules by heart. E, húsz év után tudom kívülről a szabályokat ebben a parlamentben. Legalábbis tudnom kellene. Az ön e, vezetése egy kicsit e, furcsa volt nekem, egy szóbeli módosítása alakított egy másik módosítást, és szeretném, hogyha a, vagy az Alkotmányos Ügyek Bizottsága, vagy pedig a jogi szolgálat felvilágosítana engem erről, hogy ez valóban megfelele a szabályoknak. Most vagy később? Igen. Ez így van. Én a tavalyi kiadással dolgoztam, de aztán most megkaptam a 2014 márciusi kiadás is, itt van fekete-fehérem, úgyhogy azt mondanám. Azt, amit az alkotmányozó, az alkotmányügyi szakbizottság az elmúlt években eldöntött, nyilván nem mindennel értek egyet, nem minden tetszik nekem, de, de jó, ez a szabály. Ezt kell tenni, ha valaki újra benyújt más nevében egy módosítót. Van-e még hozzászólás? Akkor jönne a 13-as pont. Az intézmény közi munkacsoport jelentés a decentralizált ügynökségekről. és elég sok mindent kellene itt eldönteni. A múltkor a tanács és a parlament a mandátumról és a formáról vitatkozott, és megegyeztünk. Én megpróbálom rövidre fogni, mert elég kevés időnk maradt a bizottságnak nem nagyon tetszett a döntésünk, de nem igazán ez a feladatunk, hogy boldogítsuk a bizottságot, úgyhogy a tavaly júliusi közleményük, amit a bizottság részéről kiadtak, igazából nem képezi a munkánk alapját. Számunkra most nyilvánvalóan vált, hogy idézőjelben politikai munkacsoporti üléseket kell lefolytatnunk, de az egésznek egy technikai támogatást kell adnunk, amely kitér mindenre, ami a hátteret képzi. A görög soros elnökség, a görög nagykövet, révén rábólintott arra, hogy igen, valóban nem tudunk megállapodni, és elég energikusan követelte azt, hogy változtassunk a munkamódszerünkön. Megegyeztünk ezt illetően, és így az új képviselőknek átadjuk ezt a munkacsoportot, szeptemberben lesz az első ülés, de addig vannak még előkészületek, amiket meg kell tennünk. Ez folyik. a titkárságokban, a tanácsnál, a bizottságban is. Anni Monika Holmeyer és én részt vettünk ezen. Eidergárd Iazabal nem tudott jelen lenni, már elmagyaráztam, hogy miért. Mi készítjük elő az utat a következő parlamentnek és reméljük, hogy valami pozitív eredménye lesz ennek. Akkor rá is térek rögtön a munkadokumentumra. Ez a 14-es pont. nem írhatunk saját kezdeményezésű jelentést, ezt nem hagyták jóvá. de belegondoltunk abba, hogy akkor milyen lehetőségeink maradtak. Ha ez nem állásfoglalás lesz, a bizonyos lépéseket be kell tartanunk, jó? Tehát egy munkadokumentum születik majd. Ez angolul elérhető mindenki számára, megpróbáltam sorba venni, hogy mi szükséges, miért szükséges, és azt is, hogy a következő parlamentnek mivel kell foglalkoznia. És azt is föltüntetem, hogy mi az, amiről semmit nem állapodtunk meg, az ügynökségek, nagyon fontos részei az európai adminisztrációnak, de ha ezt mondom, az nem teljesen helyes. Hiszen nem az adminisztratív költségekből fizetjük őket. Ők a végrehajtó szervnek a részei, ezért aztán mindenkinek ismernie kell az Európai Parlamentben az ügynökségek munkáját, és főleg a tanácsot kellene felrázni, szerintem ez lesz a legnehezebb. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy épp ezért, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz a triológusokon, az egyeztető tárgyalásokon, hogy az ügynökségek tartalmi munkájával foglalkozniuk kell. Nem csak a számokról van szó, hanem arról is, hogy mit akarunk egy ügynökségtől. Most mindegy, melyikről van szó, most már 32 ügynökségünk van, mit várunk el tőlük. és az, hogy ezt a kitűzött célt elvégezzék, mire van szükségük. Esetleg azért nem tudják teljesíteni a munkájukat, mert túl kevés emberük van? Nincs elég pénzük az európai költségvetésből? Úgy megkurtították a költségvetést, hogy már nem megy a munka? akkor viszont be kell zárni ezt az időkséget. Nem lehet, hogy mindig megnyírváljuk az erőforrásokat, és azt várjuk, hogy teljesítsék a kitűzött feladatokat. A parlamentnek is új feladat körei vannak. Ebben a parlament is hibás, hogy új feladatokat rovunk mindig az ügynökségekre. Hogy most ez jogos vagy nem jogos, erre vitázhatunk, de ezt figyelembe kell vennünk. Én megpróbáltam a munkadokumentumban, hogy az új parlament számára is részben érthető legyen, hogy miről is van szó. Ha van kérdésük, akkor a rendelkezésre álló titkárság természetesen szívesen segíti munkájukat és válaszol a kérdésekre. An jensen uh, uh, igen ma deloitte fog beszámolni nekünk a részben önfinanszírozó EU ügynökségekről és egy új tanulmányról, vagyis egy új tanulmányról, és Deloitte még másik tanulmányt is készített a díjak megszabásáról, és ez támogatás számunkra az ön munka dokumentumával együtt, ez azt jelenti, hogy majd az újabbnak sok mindent adunk át. Nagyon keményen dolgoztunk, éveken keresztül az ügynökségekkel, Juta és szeretném megdicsérni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket tettél az ügynökségek érdekében. Nagy számban születtek a munkadokumentumok, de eseti elbírálás alapján foglalkoztunk az ügynökségekkel, nem csak a költségvetéssel foglalkozol, hanem a Környezetvédelmi Bizottság tagja is vagy, és ebbe a bizottságba igen sok ügynökség tartozik, vagyis a Környezetvédelmi Bizottság mandátuma alá tartoznak, és ez azt jelenti, hogy igen, komoly elközetelezettség született ebbe az irányba. De a legnagyobb munkád az elmúlt években az volt, hogy megpróbáltad áramvonalasítani az ügynökségeket, és bizonyos elveket követni az ügynökségekkel kapcsolatos munka során, és a lényeg a kölcsönös megértés, és az a megállapodás, hogy a tanács és a bizottság biztosítja, annak az alapját, hogy jobban tudjunk foglalkozni az ügynökségekkel. Őszintén remélem, hogy a következő parlament ben nagyon sok képviselő nagy érdeklődést fog tanúsítani ez iránt. Időnként tapasztaltuk, hogy az ügynökségek és a bizottság között feszültségek, konfliktusok voltak, de ennek nem lenne így, nem lenne szabad így történnie, mert a szabályozó ügynökségek a végrehajtó hatalom részei, és a tanácshoz is kapcsolódnak, de közben a tanács nem érdeklődik különösebben az ügynökségek iránt, és mi szerintem arra helyezhetnénk hangsúlyt, hogy a tanács több felelősséget vállaljon az ügynökségek iránt, vegye őket komolyabban, a megválasztást, kiválasztást illetően, a folytatást illetően is például mennyi ügynökségre van szükség, lehet-e egyiket leépíteni, vagy eh, némelyeket eh, egyesíteni, vagy vannak-e szükség, van-e szükség újakra, ezek a jövő kérdései, és el kell mondjam, hogy a bizottság megpróbált egy úti tervet készíteni, azért, hogy egyes ügynökségek esetében megtakarítások legyenek, másoknál pedig emeljék a költségvetést. Mi ezt elutasítottuk, de nem a problémát utasítottuk el, mert úgy gondoljuk, hogy másképpen kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni. Remélem, hogy gyümölcsöző vita lesz a bizottság és a parlament között erről, mert szerintem eredményeket értünk el, és ezt a bizottság és a parlament közti együttműködés során értük el. Nehéz volt ez a munka a tanácssal, és úgy gondolom, hogy létfontosságú az, hogy a jövőben a parlament és a bizottság közös álláspontra jusson ebben a témában. Ennyit szeretnék szólni erről, ez a mi utolsó összejövetelünk, ülésünk. Szerintem sokat végeztünk, de még mindig sok feladatunk marad. Köszönöm szépen. Mivel vannak vendégeink is, használjuk ezt ki, és ismertessük azt a tanulmányt, amit Angelika Wertmannnal együtt állítottál össze. Önök ismertetnék? Köszönöm, bevezetőként szeretném elmondani, hogy az volt a cél, hogy bizonyos szabályokat, gyakorlatokat világosába tegyünk, és az EASA, az ECA és az EMA ügynökségekre összpontosítottunk. Sok téma van, költségvetés struktúrája, díjak megalapítása, a plusz és a deficit kezelése, az önfinanszírozás kiterjesztése az EU ügynökségek esetében. Ezek az ügynökségek azok, amelyek jövedelmet kapnak a vállalatoktól, de szubvencióban részesülnek az EU-tól is. Egy sor közfeladatot végeznek az EU számára, de közben a saját felhasználójuk az ipar, vagyis a vállalkozások számára is végeznek munkát. Két egymást kizáró elvről van itt szó, a díjak megalapítása, a költségek megalapítása, a plusz és a deficit kezelése. A célhoz kötött bevételek modelljét alkalmaztuk, ez az EASA-nál alkalmazott gyakorlat, és az ECA és az ENA esetében általános költségvetési modellt alkalmazunk. Ezeknek specifikus jellemzőik vannak ezeknek az ügynökségeknek, és ha megengedik, a célhoz kötött bevételekkel kezdeném. A célhoz kötött bevételek az vállalkozásoknak, vállalatoknak nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként elválasztódnak az EU által finanszírozott közhasznú feladatoktól. Nincs kereszt finansz, támogatás az közhasznú feladatok és a vállalatok számára végzett feladatok között. Megfelelő bevétel kell, de emellett tartalék alap azért, hogy foglalkozzanak a plusz a szal, ami marad, és a deficittel is, tehát többlettel is deficittel. nyújtása az ügynökség felhasználóinak, bizonyítaniuk kell, hogy minden releváns költség szerepel a diakban, és a tartalék alappal nem élnek vissza. Milyen következményei vannak ennek? Világosan elválasztódnak a, az unió által finanszírozott és a saját bevételen alapuló tevékenységek. Ez a modell azt kívánja meg, hogy rendszeres éves díjat szabjanak meg, ne csak egyszeri alkalommal. Közvetett adóztatás nem szerepel Néhány tevékenység igen volatilis, van, amikor magas diakat szabnak meg azért, hogy legyen egy tartalék alapjuk, de ehhez világos szabályokra van szükség azért, hogy ne legyen nem kívánatos többlet a tartalék alapban. Azután itt van a másik modell, az egyetemes vagy általános költségvetési modell, ennek jellemzői következményei egészen mások nem válnak el az EU tevékenységek és a vállalatok számára nyújtott tevékenységek. A díj megszabásakor a költségeket figyelembe veszik, de inkább a szakpolitika vezérli mindezt. Itt a költségeket figyelembe veszik, a nemzeti kompetens hatóságok finanszírozását és a vállalatok által, vagy az ipar által rájuk rút pénzügyi terhet. Ami a kereszt szubvencionálást illeti, ez lehetséges, és nincs specifikus költség, információ, kötelezettség a felhasználóknak, és ki kell egyensúlyozni az unió által kapott szubvenciót. Ami a következményeket illeti, költségvetésileg ez sokkal rugalmasabb, az uniónak kell viszont a volatilit, a szabad érkező bevételek volatilitását abszorbálnia, és van lehetőség a közvetett adózásra, az átláthatóság korlátozott. Nincs harmonizált megközelítés, ami a finanszírozást illeti. Általában ezt eseti elbírálás alapján határozzák meg a jogalkotók, vitákat keltenek az egymást kizáró modellek, még nem döntötték el, hogy melyik legyen a preferált modell azt javasoljuk, hogy vegyünk figyelembe egy sor megfontolást. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ez az egyetemes költségvetési elv megfelelőbb, mert eh, itt költségvetési költségvetés csökkentéssel is élhetnek, és eh, a töbletet eh, jobban lehet igazítani, vagy jobban lehet a töblettel gazdálkodni. A pénzügyi rendeletben is szerepel ez a fajta költségvetési elv, de különböző kivételeket is előír a pénzügyi költségvetési rendelet. A közös megközelítés az intézményközi közös megközelítés a decentralizált EU ügynökségek esetén a teljes költség visszatérülésre helyezi a hangsúlyt. Ami a nemzetközi bevált gyakorlat életi OECD irányvonalak, ezek a díj megállapításnál a teljes költség visszatérülési elvet szorgalmazzák, mert ebben az esetben nagyobb az átláthatóság. Végül pedig a jelenlegi gazdasági körülmények között költségvetési megszorítások vannak az állami költségvetést illetően, éppen ezért nagyobb átláthatóságra van szükség, és a költségek nagyobb tükröződésére a díjakban. A még szólnék néhány szót a költség alokálásról, majd a második részében a tanulmánynak ismertetném ezt, ez az önfinanszírozásra vonatkozik, a költségvetési rendelet, költségvetési keretrendelet igazából nem tartalmaz általános szabályokat arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények között kell az EU ügynökségeknek díjakat megszabniuk a vállalatok számára, ahhoz, hogy részben vagy teljesen önfinanszírozók legyenek. A díjak az EKA, EMA, CPVO, OMD esetében ezek teljesen önfinanszírozó ügynökségek, és itt van még az ESMA is ezek sorában. Amikor a, arról beszélünk, hogy milyen lehetőségek vannak az önfinanszírozás kiterjesztésére, két lépést alkalmaztuk a pénzügyi elemzés során. Először is megvizsgáltuk, hogy a szükséges feltételek megvannak-e arra, hogy díjakat szabjanak ki, van-e szolgáltatásnyújtás gazdasági vállalkozásoknak, és felülvizsgálják-e, ellenőrzik-e a pénzintézeteket. A másik pedig feltételek vannak, milyen mértékben lehet azonosítani a kedvezményezetteket, és a költséghatékonyság valóban megvan-e, a díj magasabb-e, mint annak a költsége, hogy behajtsák a díjat, és a ünnökségek függetlensége hogyan alakul, politikai akarat megvan-e arra, hogy bizonyos gazdasági vállalkozások esetében díjakat szabjanak ki. Hogyha az első lépést elemezzük, elmondhatjuk, hogy hat EU ügynökség nyújt szolgáltatásokat vállalkozásoknak, és semmilyen díjat nem szabnak ki. Ez például az energiaszabályozók ügynöksége, bankhatóság, élelmiszerbiztonsági ügynökség, tengerbiztonsági ügynökség, európai vasúti ügynökség. A bizottság már részletes tanulmány készített az EFSA-ról, és <clears throat> megállapították, hogy az ő esetükben nem kell, nem szükséges a díszabás, mert ez függetlenségüket is veszélyeztetné, de egyébként az EVA esetében, EBA esetében még nem fejeződött be az ERA esetében a hatásvizsgálat. Köszönöm szépen a figyelmet! Ja, äh, Nagyon szépen köszönjük. Van-e még valakinek megjegyzése, kérdése? Hozzám vagy Anhoz? Jens, Jens, tessék. Először is köszönet jár mind a két előadónak a tanulmányért, és a vendégeket is üdvözlöm. Jó volt megint nézni a régi diákat, én is néhány évig itt dolgoztam, de lenne egy kérdésem. Az utolsó előtti dián, ezen, igen, igen. Ha jól láttam, akkor a második pontban azt mondja, hogy hogy a költségkivetés nem veszélyezteti a függetlenséget. Hát ez már részállítás, mert az első gondolata az embernek pont az ellenkezője ennek. Hogyha a finanszírozás attól függ, hogy milyen díjakat fizetnek a kliensek, akkor az ember szeretne a vásárlók kedvére, a kliensek kedvére tenni. Úgyhogy én ezt itt nem egészen értem ezen a részen rávilágítana arra, hogy önök hogyan jutottak erre a következtetésre? The point was raised in some of the uh, interviews we had. Felmerült jó néhány kérdés az érintett felekkel való egyeztetések során, és ebből kiderült az, hogy vajon az ügynökségek csak a saját bevételeikre építenek-e vagy sem, és ezzel kapcsolatban a függetlenség is megkérdőjeleződik. De természetesen a függetlenséget leginkább egy megfelelő irányítási szervezet tud garantálni. Tehát arról van szó, hogy a, az iparág ne szerezzen befolyást az ügynökség irányításában. Ezt kell tehát elkerülni, Ennyit tehát um, a díj kiszabásról. Ha jól értem, akkor azokról az ügynökségekről van szó, ahol olyan kliensekkel van dolguk, akik az ipar részéről hozzájuk fordulnak, regisztráció elnyerésére, és így tovább. Mondjuk ez olyan, mint hogyha az ember bemegy a városházára, és ott próbál ügyeket intézni, nem? Itt akkor, akkor nem függ, nincsenek függőségi viszonyban. Ezek egyszerűen díjak. Minden esetre én annyit tudok, hogy van az Európai Harmonizációs Hivatal, és aztán vannak nemzeti harmonizációs hivatalok. A nemzeti mm, díjak elég magasak, ezért van elég sok dolga az európai ügynökségnek, de én nem látom, hogy hol lenne veszélyeztetve a függetlenség. Van-e még kérdés? Nincsen? Akkor önöknek köszönjük. Köszönjük a tanulmányt. Mindent megkaptunk, és mindent elolvashatunk, hogyha valamit esetleg nem értenénk. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki ezen az utolsó rendes ülésen részt vett. És bár nem gondoltam volna, de viszonylag fegyelmezetten letudtuk a napi rendet. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, elhalasztottuk, lefújtuk a koordinátori ülést, úgyhogy mindenki hazaengedek a koordinátorokat is. Köszönöm szépen!